Okay. Okay, if you... Rendben. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Muszáj megkezdenünk a munkát, mert nagyon sok napi rendi pontunk van. Az elnök közleményeivel kezdeném. Azoknak mondom, akik nem voltak itt tegnap, az új horvát képviselőket üdvözöltem tegnap, amikor mind a ketten itt voltak a szakbizottságban a monetáris párbeszéd végén. A két legújabb tagunk érkezése után a titkárság a nyelvi profilt kiigazította, és ezzel kapcsolatban már számtalan alkalommal emlékeztettem önöket arra, ezért kérem, hogy ne felejtsék el, hogy a tolmácsolási és fordítási lehetőségek kiaknázása érdekében a többnyelvűséget a továbbiakban is tiszteletben tartjuk. Igyekszünk a ciklus során olyan tolmácsolási profilt, tolmácsolási lehetőséget biztosítani a képviselők számára, amelyek a igényeken, a valós igényeken alapulnak nagyon gyakran 12, 16, 19 vagy 20 tolmács kabinnal rendelkező termeket kapunk. Nagyon sok esetben a szakbizottsági ülések esetén vannak olyan termek, ahol nem tudunk minden tolmácskabint rendelkezésre bocsátani, hiszen nincs elég kabin egyszerűen, úgyhogy elnézést kérek a képviselőktől ezért, ugyanis ahogy elmondtam, nem tudunk minden egyes alkalommal minden hivatalos nyelvetolmácsolást tolmácsolást biztosítani. Természetesen igyekszem a lehetőségeinknek megfelelően mindig ezt figyelembe venni. Költségvetési módosítások, a 2014-es költségvetés tervezet elfogadása a költségvetési módosítások határideje ezzel kapcsolatban hamarosan megnyílik. A költségvetési módosítások esetében a költségvetési sorhoz kapcsolódó végösszeget kell megállapítani, nem pedig a különbséget, a különbözetet, amelyet a rendszer automatikusan ki fogja számítani. A költségvetési módosítók határideje a véleménymódosítókhoz hasonló, tehát július 18 98. Hogyha kérdéseik vannak a számokkal kapcsolatban, akkor kérem, hogy a titkánságot kérdezzék meg. Az ECON konzultáció az EU pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályairól megvalósult 2013. júniusában 86 választ kaptunk, ez a weboldalon rendelkezésre és ezekon köszönetet mond mindenkinek, aki válaszolt a kérdésekre. Ezeket a válaszokat most kielemezzük, és igyekszünk majd valamilyen következtetést levonni. Aztán a MIFID trilógus az első július 4-én került megrendezésre, részletesen megvitattuk a programot, további trilógusban állapodtunk meg a technikai munka pedig a nyáron megkezdődik. A következő trilógust pedig szeptember 4-ére tervezzük. Uh, uh, Túl sok hetes napi rendi pont van, úgyhogy akkor térjünk vissza a napirendre, nézzük a konzultációt, illetve az újra konzultációt, statisztikai keretrendszerről szóló irányelv, az eljárási szabály 70-es pontja, ez az a jelentés, amelyet Edward Ceklónával kezdtünk, illetve Liam Noangnak foglalkozik ezzel. Egy kompromisszumra sikerült jutni júniusban a trilógussal kapcsolatban, egy írásos eljárást sikerült lezárni a statisztikai keretrendszerről szóló irányelvvel kapcsolatban még az írelnökség során a 70-es szabály, az eljárási szabályzat 70-es cikkének cikkével összhangban ismételt konzultációra kerül sor. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen elégedettek voltunk az eredménnyel, nem kaptunk mindent meg, amit szerettünk volna, de ezért jelentős előrelépések történtek. Akkor ezt a plenáris elé fogjuk terjeszteni, valószínűleg októberben. Következő, szintén ismételt konzultáció a benfentes kereskedelem és piaci manipuláció témakörében itt sikerült kielégítő eredményre jutni a trilógus során. Árlin volt a jelentéstevő, úgyhogy Árlinnak most röviden megadom a szót. Nem akartam nagyon sokat szólni erről, hanem em, szeretném méltatni az árnyék jelentéstevők munkáját. Igyekeztünk figyelembe venni minden szempontot. Nagyon bonyolult volt egyébként az elnyárás. Sharonnak is köszönetet mondok, a frakció munkatársainak, a titkárság munkatársainak itt a parlamentben, illetve az Európai Bizottságnak is. Úgy gondolom, hogy mindannyian nagyon konstruktív munkát végeztünk, úgyhogy csak köszönetet szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Árlin! Köszönöm a hatékony munkát ugyanis úgy gondolom, hogy remekül kezelted a trilógus tárgyalásait. Úgyhogy akkor hivatalosan is ezzel az eljárással kapcsolatban az ismételt konzultációt a plenáris elé fogjuk terjeszteni. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Nincsen, akkor így fogunk eljárni. A plenáris elé fog kerülni ez a két téma. Van-e 26 ember itt a teremben, ki tudná megszámolni őket? Hm. Okay. Okay. I think I think azt hiszem, hogy nos, valószínűleg szükség lesz a szavazókártyákra, de mindegy, majd meglátjuk. Most megvitatjuk és elfogadjuk a tanácsal való tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot. Szavaznunk kell tehát arról, hogy megnyissuk-e a tárgyalásokat a tanácssal, a plenárison múlt héten elfogadott szöveg alapján, ezt a titkárság egyébként kiküldte a képviselőknek, és a szokásos tárgyaló csapattal, tehát elnök, jelentéstevő, árnyékjelentéstevők, ez a 72-es szabály alapján működik a képviselőknek, az EKON képviselőknek, tagjainak többsége által kell elfogadni. Most már 50-en vagyunk a horvát kollégákkal, úgyhogy 26 képviselőnek kell támogatnia ezt a javaslatot, tehát hogy megnyissuk a tanácsal való tárgyalásokat. Ez egy tényleges szavazás. Úgyhogy akkor kérem, hogy tegyék fel a kezüket azok, akik támogatják a mandátumot. Van-e valaki, aki ellenzi? Tartózkodás. Nincsen. Nagyszerű. Akkor 29-en támogatták. Bocsánat, 30-en elnézést. Senki nem ellenzi a javaslatot, úgyhogy akkor köszönöm szépen, a tárgyalásokat pedig megkezdjük. Bocsánat, ez egészen bonyolultá kezd válni, tehát akkor most jön a 17-es napi rendi pont, ami saját véleménytervezetem, a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése ennek a címe, és itt tulajdonképpen arra törekedtem, hogy javaslatokat kívántam beterjeszteni a szakbizottsági tapasztalataink alapján, amikor ezeket a kérdéseket kezeljük. Elnézést, bozasztó nehéz így dolgozni. Hol fogom folytatni, hogyha csendben maradnak a tisztelt képviselők? Nos, rendben van. Tehát először is szerettem volna kiemelni, hogy a pénzügyi szolgáltatások irányelvének területén volt egy kiegészítő formátumunk a szabályozó szakma, illetve technikai standardokra vonatkozóan. Ezt szerettük volna inkább, nem pedig a delegált aktusokat, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a BISZ egy alapján, és úgy gondoljuk, hogy valóban ez a helyes eljárási mód. és azt is biztosítani akartuk, hogy a bizottság a megfelelő e, technikai tanácsot megkapja a delegált aktusok tekintetében. A társjogalkotónak arra kell törekednie, hogy tisztázza bármely hatáskör átruházást, főként ami a szakpolitikai döntésekre vonatkozik. Azt tapasztaltam például az EAFMD-vel kapcsolatban, hogy hogy nagyon kemény döntéseket hoztak a telegált aktusokkal kapcsolatban, az ESMA-nál nem volt elegendő a politikai iránymutatás, ezért amikor egyes szintű szöveggel foglalkozunk, tehát vannak szakpolitikai preferenciáink, azt kell biztosítani, hogy a politikai preferenciáink bekerüljenek a szövegbe. Ezt egyébként szokásos gyakorlatként szoktuk tenni, és biztosítanunk kell, hogy ez így is alakul. Egy másik problémával is szembesültünk, ez pedig az volt, hogy milyen időkerettel kell foglalkozni. Tehát amikor a bizottságtól kapunk valamilyen anyagot, akkor nem sikerül azt megfelelően kezelni, illetve elég annyira gyorsan megtárgyalni, ahogyan az Európai bizottság azt szeretné, úgyhogy akkor nem, nem tudjuk egyszerűen, nem látjuk világosan, hogy a delegált aktusoknál milyen határidőket kell alkalmaznunk, mihez kell alkalmazkodnunk. Most például rengeteg lehetőségünk van arra, hogy foglalkozzunk a CRT 4-es rendelettel, irányelvel, borzasztó sok időnk van, de nem tudunk vele mit kezdeni, mert senki nem lesz itt, hát jövőre választásokat tartunk. Azt is biztosítanunk kell, hogy teljes átláthatóság és konzultáció valósul meg az érdekelt felekkel való együttműködésben, minden érintett témakörben, és a javaslataim végén egyébként egy megjegyzést is belefoglaltam a szövegbe az érdekelt felek csoportjára vonatkozóan, hogy elegendő időt kell fordítani arra, hogy összehívhassuk az érdekelt feleket ebbe a bizonyos csoportba ezt nem kell feltétlenül a delegált aktusokhoz kapcsolni, de hogyha van ez e, erre vonatkozóan, az ilyen aktusokra vonatkozóan valamilyen véleményük, akkor azt figyelembe kell venni. Megjegyzéseket foglaltam a szövegbe a bizottság értelmezésére vonatkozóan, tehát hogy a bizottsággal kötött keret megállapodást hogyan értelmezzük. Nagyon nehézkes ugyanis, hogy a parlamenti szakértők eljussanak ezekre a szakértői ülésekre. Elméletben azt kérik tőlünk, hogy minden egyesülés előtt küldjünk egy levelet, és kérvényezők, hogy részt vehessünk ezeken az üléseken. Most egy ilyen eseti uh, eljárásunk van minden egyes ülésre vonatkozóan, de a bizottság értelmezése ezzel kapcsolatban eléggé sajnálatos, és a többi szakbizottságnak ez még inkább nehézkes. Egyszerűen nem tudnak a tagállamokkal egyenlő szintű elbánásban részesülni, Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat beszélnek meg, amelyek amiket mi nem hallgathatunk meg, ugyanakkor viszont nem vagyunk ott olyan üléseken, amikor igenis jogunkban állna, ami pedig a tőkekövetelményekre vonatkozó rendeletet illeti, Áttekintettük a szabályozott technikai standardokra vonatkozó határidőket, egy plusz egy hónapot javasoltunk, de talán nem vettük figyelembe azt, hogy mennyire bonyolult, és milyen elképesztő mennyiséggel kell időnként foglalkozni az új és lényegi joga, jogszabályok esetében. Úgyhogy itt arra törekedtünk, hogy 1 plusz 1 plusz 1 hónap legyen a határidő, és az utolsó harmadik hónapot csak akkor használjuk fel, hogyha nagyon nagy mennyiségű anyagról beszélünk, és felmerül az a probléma, hogy a plenáris ütemterve nem vág egybe a miénkkel, például, hogyha valamit szeretnénk jóvá hagyni, vagy szavazásra bocsátani a szakbizottságban, utána viszont elvinni azt a plenárisra, plenáris elé terjeszteni, hogy eh, beszéljünk erről. Például a derivatívákkal kapcsolatban problémák voltak, egy kis pánik is kialakult, mert mi akartuk valahogy megoldani a dolgot, a civil szervezetek pedig erősködtek, úgyhogy ha felmerül az a helyzet, hogy elutasítani kívánjuk az adott jogszabályt, akkor szükség van arra, például az emírnél is így volt, hogy szükség van arra, hogy több időt kapjunk a tárgyalásra. Ezért gondolom, hogy az 1 plusz 1 plusz 1 hónap legyen az alapszabályok induló pont. nyári szünet problémáját is figyelembe kell venni, illetve a választásokat. Ugyanis ne felejtsük el, hogy nem mindig használjuk fel az összes rendelkezésre álló időt, úgyhogy a bizottságnak is ezt időben figyelembe kell vennie. Azt hiszem, hogy nagyjából erről lenne szó, persze néhány Egyéb pontot is a szövegbe belefoglaltam, de eléggé egyértelműek ezek. Nem tudom, hogy a képviselők valamilyen tapasztalattal rendelkeznek azzal kapcsolatban, hogy a delegált aktusokat vagy végrehajtó rendelkezéseket hogyan kezelték, akkor természetesen várom az egyéb javaslatokat, módosítókat. Nem tudom, hogy az árnyék jelentéstevők itt vannak-e. Nézzük meg, hogy ki van itt. Werner, te voltál a néppárt árnyék jelentéstevője, van-e megjegyzésed? This is on 17, delegate. Bocsánat, a 17-es pontnál tartunk, tehát a delegált aktusoknál. Vagy teljesen egyetértesz azzal, amit elmondtam? It's the follow-up on the delegation of tehát ez a jogalkotási hatáskörök átruházására szóló nyomonkövetés. Én most azt a véleményt vázoltam fel, amit később átküldünk a Juri Bizottságba. Az emirrel kapcsolatos technikai standardok is szerepelnek ebben. Nem? Nincs véleményed? Hát jó, szerintem akkor egyszerűbb lenne azt mondani, hogy ki szeretne hozzászólni. Tudom, hogy Kay és Peter is szeretne, önkéntesek. Just to say that, that actually with regards... Köszönöm szépen. Ami a véleményt illeti, ezzel nagyrészt egyetértünk teljes mértékben, és semmit nem szeretnék kivenni belőle. Az időütemezésre mindenképpen egyetértünk, és az érintett felekkel való konzultációt is ugyanilyen fontosnak tartjuk. Ez része a csomagnak, és úgy gondoljuk, hogy ezzel teljes mértékben egyet értetünk. Amit szeretnénk még hozzátenni, az a parlament felé nyújtott információ áramlás. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek át kell menniük a jelentéstevőkön és az árnyék jelentéstevőkön és az elnökön is, legfőképpen azért, mert <clears throat> ugye ami ebből az egészből kijön, azt megkapják majd az árnyék jelentéstevők annak érdekében, hogy teljes többség tehessünk, többség szerte majd a plenárison. Éppen ezért úgy gondolom, hogy rendkívül fontos lenne és egyszerűbb lenne, hogyha kiterjesztenénk ezt a kommunikációs rendszert az árnyék jelentéstevőkre is, és mivel nagyon kevés idő áll rendelkezésre, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lenne, hogy így járnánk el. Az elmúlt idő tapasztalatára utalva úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne szóban is ezt mit cserélnünk még a közlemények közétetele előtt, hogy pontosítsuk az álláspontokat, még mielőtt bármilyen kommunikációt kiadunk. És így csak ezeket a kisebb észrevételeket szerettem volna hozzátenni a jelentéshez. I'll, I'll go to Peter and then... Nos, akkor Péter a következő. Igen, én is egyetértek ezzel. Itt ugye érintettük a demokratikus ellentmondásokat, a demokratikus rendszeren belüli lehetséges ellentmondásokat, és olyan irányba ment ez el, amilyen irányba nem akartuk, hogy elmozduljon. És különös tekintettel a bizottságra azon gondolkodtam, hogy joint committee as well. Uh, and... Hogy itt a közös bizottság munkáját illetően én magam is érdekelt vagyok abban, hogy ebben részt vegyek, is, hogy a vegyes bizottság igenis kezdje el a munkáját, és egy horizontális megközelítést építsünk ki egymás között, és ebbe az irányba mozduljunk el. Ezen kívül én magam mindennel egyetértek, amit ennek eh, asszony elmondott, eh, és eh, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezt bevezessük és működőképes legyen. Köszönjük szépen, Sven! Sharon, köszönjük szépen a jelentést, ezzel teljes mértékben egyetértünk. Ami az SH-kat illeti, ezeket a hatóságokat, Megnéztük az érdekelt feleket, magába foglaló csoportokat. Úgy gondolom, hogy nem ártana nekik egyáltalán, hogyha figyelembe vennék ezeket a rendeleteket, és ennek a java része olyasmi, ami természetesen majd a saját eljárásainkra épül. Számunkra a legfőbb probléma az, hogy ez a rendkívül számos felmatásra épülő jogi aktus kérdéses, hogy tényleg működni fog-e a kisebb csoportokban. Minden ilyesfajta részlettel együtt. Ennek az a következménye, hogy rendkívül sokat kell együttműködni külső érdekelt felekkel, külső szereplőkkel. Vajon mi lesz ennek az egésznek a lényege? Következésképpen a kérdés az, hogy kialakul egy olyan eh, helyzet, amikor a titkársággal együttműködve nagyon kevés forrásra támaszkodhatunk, és eh, amire támaszkodhatunk, az vagy a szakértői csoportok munkájából származik, vagy eh, második szintű jogalkotási forrásokból és így aztán nehéz lesz előre vinni az ügyet, mert nem alakul ki végső véleményalkotás. Tudom, hogy a titkárság nem jogi személyiség, jogi testület, persze ezt viccnek szántam, Következésképpen, jó, vettem a derültséget, következésképpen felmerül a kérdés, hogy hogyan alakítsuk ki annak a lehetőségét, hogy a különféle ügyekről igazán véleményt alakítsunk ki. Úgy látom, hogy nem egy egyszerű jogalkotási eljárás lesz ez. Nagyon kis igény van arra, hogy bármit is változtassunk. Ugyanakkor, amikor általános eljárások vannak, akkor rendkívül sok olyan igény merül fel, hogy változtassunk az eljáráson. Éppen ezért úgy látom, hogy a bizottság és az illetékes ügynökségek mindent megtesznek annak érdekében, hogy tökéletesen működjön a dolog, legalábbis ezt látjuk az eljárások első felében. De nem biztos, hogy ez így működik is majd. Tehát magától értetődő módon mindig problémák lesznek a kapacitásokkal, és úgy vélem, hogy ezen a területen növelnünk kell a belső eljárásaink sikerességét és hatékonyságát. Rendben, szeretne bárki más hozzászólni ehhez? Nos, akkor csak azt szeretném... No, I know. Um, uh, I, I, obviously I... Nos, én magam Üdvözlöm azt, hogy tegyünk még hozzá ehhez néhány dolgot. Egyetértek kér abban, hogy minden árnyék jelentéstevő kapjon meg valamit legalábbis. Ugye időnként, amikor formális leveleket, megkereséseket keres, kérünk, nem tudom, hogy ezt milyen mértékben lehet majd cirkuláltatni, hogy hogyan lehet mindenkinek elküldeni. Lehet, hogy ez egy kicsit hirtelen ér majd alkalmanként bennünket Ugye legalábbis azt beláthatjuk, hogy ezek általában az elnökökön keresztül érkeznek meg, és az elnökök továbbadhatják az árnyék jelentéstevőknek, vagy a jelentéstevőnek. De amikor módosító indítványokat nyújtunk be, akkor természetesen üdvözlöm, hogyha erre is kiterjesztjük ezt az eljárást. Hogyha Péter hozzászólására reflektálva úgy gondolom, hogy nagyon is jó lenne a horizontális kérdésekre és a vegyes bizottságokra is kitérni. És ugye neked van több tapasztalatod a végrehajtási rendeletek és eljárások területén, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt az aspektust is kellő mértékben belefoglaljuk ebbe. Ami az érdekelt felek csoportjait illeti, ez benne van abban a szűkös keretben, ami a rendelkezésünkre állt, és úgy gondolom, hogy ezt is bele kell szőnünk a felhatalmazásra alapuló jogi aktusok részbe. Ez rendkívül fontos. És ami a az általános jogalkotási eljárásokat illeti, ezek mindig eh, több figyelmet vonnak magukra, hiszen itt alakulnak ki a fő politikák, és a eh, felhatalmazásra alapuló jogi aktusok eh, legfőképpen arról szólnak, hogy nem szabad, hogy lényeges politikai döntések szülessenek ebben az eljárásban. A politikai indikátorok, amelyek szükségesek E, legfőképpen az általános jogalkotási eljárások során kell, hogy kialakuljanak. Tehát e, az eddig általunk e, gyakorolt nyomás hatására igyekeztünk megtárgyalni ezeket a nyomonkövetőség kérdéseket, és természetesen reménykedünk abban, hogy a következő eh, felhatalmazásul, amikor számos eh, új eh, jogalkotási felhatalmazás lesz a pénzügyi szolgáltatások területén, akkor sokkal több időnk áll majd rendelkezésre annak érdekében, hogy ezt a felülvizsgálatot, felügyeletet megtárgyaljuk. Ugye, akik itt voltak a múltkori mandátum során, emlékeznek arra, hogy hogyan alakult az a kérdés, reméljük, hogy talán kevesebb nyomás nehezedik majd ránk, és nem kapunk megint újabb 15 kialakul, kialakulófélben lévő jogalkotási aktust, amit meg kell tárgyalnunk. Hogyha szeretnének erről bármilyen feljegyzést vagy üzenetet küldeni nekem, az is rendben van, hogyha módosítót akarnak benyújtani, az is rendben van. A módosítók benyújtásának határideje szeptember 5, és 23-án vagy 24-én fogunk ezekről tárgyalni, és szeptember 30-án szavazunk róla, és a szakbizottságot időben fogjuk erről tájékoztatni. Most akkor azt hiszem, hogy tovább mehetünk a következő napirendi pontunkra, ami a tízes, ez a helyreilletes és szanálási keretrendszer a bankon kívüli intézmények számára, és eh, a jelentéstevő Kay Swinburg fogja bemutatni nekünk ezt eh, a kérdést. Köszönöm, elnök asszony! teljes mértékben tudatában vagyunk, vagyok annak, hogy talán nem találja mindenki olyan döntő fontosságúnak a helyreállítási és szanálási keretrendszer kérdését, mint én. Ez egy rendkívül technikai jellegű kérdéskör, és nagyon speciális de a piaci infrastruktúra szempontjából ez rendkívül fontos, és a helyreállítási és a szanálási keretrendszert ki kell alakítani mindenfajta válság kialakulása előtt ez a helyes eljárás a pénzügyi piacon. Ez tehát egy rendkívül fontos dolog, hogy megvitattuk ezt a kérdést a, nem, a bankon kívüli intézmények eh, területe egy rendkívül széles terület. Nagyon eh, kritikus, hogy itt hogyan eh, szavazunk, és a jogalkotási keret rendkívül fontos. A jelentés különös tekintetben arra koncentrál, amit én kritikus piaci infrastruktúrának nevezek, különösképpen a clearing felekre, amelyek kétoldalú pénzügyi tranzakciókon keresztül működnek együtt, és ahol az elszámolás folyik, a központi értéktárak működése ugyancsak rendkívül fontos. A központi szerződő felek és a központi értéktárak belátható módon fontos szereplői, legfontosabb szereplői ennek a kritikus piaci infrastruktúrának. Itt vannak az eszközkezelők, a biztosító ügynökségek és társaságok és még folytathatnám ezt a sort, ők mind igyekeztek lobby tevékenységet kifejteni, amikor ezen a kérdésen dolgoztunk, de úgy gondolom, hogy itt az időütemezés döntő fontosságú, éppen ezért a központi szerződő felekre és a központi értéktárakra koncentráltunk. Miért kell egy jogalkotási keret a kritikus piaci infrastruktúrára? Amikor egy adott pénzügyi válság kialakul, akkor ezeknek a feleknek folytatniuk kell a működésüket, fenn kell tartatni a működő képességüket, és a kritikus piaci infrastruktúra itt döntő szerepet játszhat, hogy továbbra is működhessenek a piaci tranzakciók. Olyan elveket igyekeztünk bevezetni a kritikus piaci érdekelt felek számára, amelyeken keresztül a európai keretrendszer be tudjuk kapcsolni ebbe a piaci a működésben, és az IMF-fel együttműködve figyelembe vettük azokat az országonkénti jelentéseket, amelyeket az IMF kidolgozott, és ennek alapján átfogó tervek alakultak ki, amelyek biztosíthatják azt, hogy a kritikus piaci infrastruktúra működőképes maradhasson. A bizottság végzett egy vizsgálatot a bankok területén is trilóguson keresztül. Megvizsgáltuk, hogyan működ, mi, mi történhet a bankokkal, hogyha e, működés képtelenné válnak. Természetesen e, lehetővé kell tenni, hogy a felsővezetést és a bank személyzetét lecserélhessük ilyen esetekben, és biztosítjuk azt, hogy a bank tovább tudjon működni. Természetesen olyan elveket kell működtetnünk, amelyek minden tagországban működőképesek az általános csőd helyzetre vonatkozó eljárások mellett is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a clearing és elszámolás rendszerek működjenek, de még egy kis központi értéktárban is rendkívül fontos tevékenység működik, és egy kis központi értéktár számára is biztosítanunk kell azokat az eljárásokat, amelyeken keresztül a működőképességét fenn lehet tartani eh, válságos eh, helyzetekben is eh, jelentés munkát végeztünk már annak érdekében, hogy a 28 tagországon belül olyan szabványok működjenek, amelyek lehetővé teszik a szabályozás, az áttekinthető szabályozás és mindenre kiterjedő szabályozás működtetését. Én a jelentésben azt javaslom, hogy ahol ez lehetséges és megfelelő, akkor a bank és hitelintézetek számára, ahol ez lehetséges, a bank helyreállítási és szanálási eljárást alkalmazzuk, <clears throat> illetve más esetekben lehet az optin eljárást alkalmazni, amikor a szanálási vagy helyreállítási eljárás nem alkalmazható. <clears throat> Meg kell vizsgálni, hogy a kreditrezsim, a hitelezési rezsim, vagy a bankon kívüli intézmények rezsime alá tartozik-e az illető intézmény. Amikor valamilyen probléma alakul ki, minden tagországban kell, hogy működjön egy olyan eljárásrendszer, amelynek köszönhetően a központi értéktár folytatni tudja a működését az általában is életben lévő csődeljárási szabályok mellett. Hogyha csőd eh, helyzet alakul ki, és fizetőképtelenség alakul ki, eh, akkor is eh, gondoskodnunk kell arról, hogy a tagországokban az értéktárak működőképese valami, valahogyan fennmaradjon. És egy olyan állásfoglalást kell kialakítani, vagy egy olyan alternatív rezsimet kell kialakítani, amelynek értelmében ilyen esetekben egy másik központi bank veszi át a központi értéktár szerepét. Minden központi értéktárat az ilyesfajta helyreállítási vagy szonálási eljárási rezsim hatája alá kell helyezni, és így kialakulhat az egész EU-ban a kritikus piaci infrastruktúrát felügyelő és annak működőképességét fenntartó rezsim. Ami a származtatott ügyleteket illeti, itt is a központi értéktárak végzik a legfontosabb munkát. Én magam jelentéstevőként dolgoztam az emirrel kapcsolatosan is. Látjuk, hogy a központi szerződő felek figyelembe veszik már a helyes kormányzás és a helyes gyakorlatok elmét, amit az emír irányelvben kidolgoztunk, de természetesen továbbra is gondoskodnunk kell arról, hogy működésben maradjanak azok az eljárások, amelyeket azért léptettünk ki életben, hogy a piac működőképességét fenntarthassuk. A központi szerződő felekkel kapcsolatban vannak a központi értéktárak, de a e, végfelhasználók nem. Éppen ezért e, felületetet kell gyakorolnunk e, a letétek és a biztosítékok piaci területe felett is. És itt a központi szerződő fél alaptökére irányuló szabályok felett is ugyanilyen felügyeletet kell gyakorolnunk. Hogyha egy adott tag csődbe jut, akkor az eszközeit átadhatja egy másik clearing félnek. Ez egy rendkívül fontos eljárás, és ezt az átadhatóságot vagy transferabilitást biztosítanunk kell. E, tehát, amikor egy központi szerződő fél által felvállalt kockázatokat e, vizsgáljuk, e, akkor nagyon fontos, hogy itt egy olyan szanálási vagy helyreállítási keretrendszer működjön, ami abban a pillanatban át tudja venni a központi szerződő fél munkáját és felelősségeit is. A több lépcsős szanálási rendszernek kellő nagyságú alapot kell működtetnie annak érdekében, hogy működőképessé tegye ezt a rendszert. Általános működési szinten ennél több pénzügyi lépésre nem lesz szükség. A több lépcsős csőd alap gondoskodik majd arról, hogy a hozzájárulások és a szabályozási alaptőke kellő mértékű legyen annak érdekében, hogy fel tudjuk használni ezeket a lépéseket. Éppen ezért még egy központi szerződő félnek sem kellett ennél több forrásra hagyatkoznia, amikor fizetésképtelenné vált vagy csőd helyzetbe került ahogy egyre növeljük a központi szerződő felek fontosságát, egyre inkább meg kell néznünk, hogy milyen rezsimeket kell életbe lépetni, amelyek túlmutatnak ezen. A központi szerződő felek is egyre inkább megváltoztatják a működési, üzleti eljárásmódjaikat. Következésképpen figyelembe kell vennünk azt, hogy mi történik, amikor kitörténik, kialakul ki egy olyan helyzet, amikor a több lépcsős csődkezelő alapot kimerítjük mégis, és más forrásokra lesz szükségünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy meghatározzuk azt, hogy hol ér véget a helyreállítás, és hol kezdődik a szanálás egy központi szerződő fél számára. Nem tudom, hogy az én álláspontom itt elfogadható, kíváncsi vagyok az árnyék jelent jelentéstevők véleményére, eh, de meggyőződésem továbbra is, hogy a több lépcsős eh, bankalap működtetése továbbra is helyes eljárás, de amikor ezt eh, kimerítjük, ami ismétlem, rendkívül valószínűtlen, akkor újabb eszközöket kell latba vetni, és ez az a pont, amikor a nemzeti illetékes hatóságnak fel kell lépnie, annak érdekében, hogy az adott tagországban egy szanálási hatóság kialakítson egy szanálási rezsimet, eh, ahelyett, hogy egy helyreállítási eljárás indulna be, eh, de természetesen ismét hangsúlyozom, hogy szerintem hagyatkozhatunk eh, a több lépcsős csőd alapra, és nagyon valószínűtlen, hogy ezt bármikor is kimerítenék ezek a központi szerződő felek. Nos, nos, természetesen arra a két területre koncentráltam, ahol a legtöbb kockázat merül fel. Láttuk, hogy a központi szerződőfelek és a központi értéktárak egyre nagyobb fontossággal bírnak nem csak a tagországi, hanem a pán-európai szinten is, és globális eh, standardokat eh, kell bevezetnünk annak érdekében, hogy itt a eh, kritikus piaci infrastruktúra működőképességét fenntarthassuk, és nagyon érdekelne, hogy milyen vélemények hangoznak majd el ezzel kapcsolatosan. Arra törekedtem, hogy megnézzük, kiderítsük, hogy vajon ezen a ponton túl kell-e mennünk az eddig megfogalmazottak eh, keretein, vajon eh, be kellene vennünk eh, az eszközkezelőket, a biztosító társaságokat, de meggyőződésem, hogy a központi szerződőfelek és a központi értéktárak területén az eddig kialakított eljárások sokkal fejlettebbek, mint a nem banki intézmények egyéb területein a kormányzási kérdések mind e szerepet játszanak a központi értéktárak és a központi szerződő felek működésnek szempontjából is, de nagyon fontos itt a biztosítási társaságok fizetésképtelenségi helyzetének kérdése is. Elképzelhető, hogy a helyreállítás az csak a kezdete a problémák megoldásának, és izgatottan várom a hozzászólásokat. Sajnálom, hogy mindez rendkívül száraz és technikai jellegű, e, ennél természetesen még sokkal e, kiterjedtebb e, az egész ügy, mint ahogy be tudtam mutatni. Várom az árnyék jelentéstevők véleményét is. Köszönjük szépen, Kéj. Akkor most tovább lépnénk az árnyék jelentéstevőkre. Először az EPP jelentéstevő, árnyék jelentéstevője. I believe that... Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy ha tényleg komolyan akarunk megfelelő kereteket bizonyítani a pénzpiacok biztos működéséhez, és ehhez jogszabályokat alkotunk, amelyek a bankon kívüli intézményekre is vonatkoznak, akkor világosnak kell lennünk, hogy a jelenlegi EU-s jogszabályok, amelyek ezekre az intézményekre vonatkoznak, már is biztonságosabb pénzügyi piacokat próbálnak elérni, és ezért több clearinget, több helyreállítást írnak elő. A jelenleg is tárgyalás alatt álló, például a központi értéktárakra vonatkozó, vagy a MIFID 2-esre vonatkozó tárgyalások is ugyanerről szólnak. De hogyha szabályozottabb és kevésbé kockázatos mindennapi működést szeretnénk látni ezeken a piacokon, nem feltétlenül a piaci stressz extrém helyzeteire gondolok, de fejleszteni kell a helyreállítás és szanálási keretet ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, és hogy az extrém helyzetekben, mint amelyekre egyébként K jelentése vonatkozik, is biztonságosan tudjanak működni ezek az eljárások a biztonságos pénzügyi piacok érdekében. Na már most, ami a bankon kívüli intézmények esetében a helyreállítást és a szanálást illeti, hogy Ké is nagyon részletesen kifejtette. Ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy én azzal tudnám kiegészíteni a jelentést, hogy olyan pontokra összpontosítok, amelyek figyelembe veszik a jelenlegi jelentéstervezetet is, de valahogy szeretném mégis kiegészíteni K jelentését. Először hadd szóljak pár szót az általános megközelítésről, amivel a helyreállítási és szanálási terveket nézzük. Úgy gondolom, hogy a bankok kívüli intézményeknek maguknak ki kellene dolgozni átfogó és mélyreható terveket, amelyeket az illetékes felügyeleti hatóság ellenőrizzen, és kérhessen változtatásokat, amennyiben szükségesnek látja ezekben a tervekben és a hatóságnak az a hatásköre is meg kell, hogy legyen, hogy közbeavatkozzon pénzügyi stabilitási okokból kifolyólag. Illetve tisztában kell lennie azzal, hogy milyen piaci bizonytalanságokhoz vezethetnek stresszhelyzetben a tervek hiányosságai. A helyreállítással és tanással kapcsolatban még hozzátenném azt is, hogy a szanellás és felügyeleti hatóságok minden országban meg kell, hogy próbáljanak együttműködni, és tájékoztassák egymást. És az olyan csoportok számára, amelyek különböző joghatóságok alá esnek, olyan társaság csoporti ö, szanási tervet kell kidolgozni, amit akár több hatósághoz is be kell, hogy nyújtsanak, hiszen hát több joghatóság alatt vannak jelen ezek a cégcsoportok, és akkor ezeknek a hatóságoknak együtt kell működniük. Úgyhogy a származási ország, vagy az az ország, ahol működik ez a csoport, az együtt kell, hogy működjön. A jelenlegi szabályok egyébként ezt nagyjából lehetővé teszik, de biztos vagyok benne, hogy Ké is belegyezik abba, hogy e ponton kicsit pontosabban, részletesebben fogalmazzunk. A központi értéktár esetében is nagyon fontos, hogy személyre szabott tervek legyenek. Hadd mondjak egy példát. A központi értéktárak esetében fő, a legfőbb funkciót konkrétan meghatározni nem egyszerű. A 12-es pontban Kéj nagyon helyesen rámutat arra, hogy válsághelyzetben a kritikus elsődleges szanálási funkcióját a központi értéktáraknak fent kell tartani. Ez nem vitás. Ugyanakkor más funkciókatról sem fejez, vagy ö, ö, feledkezzünk meg. Például arról, hogy a központi értéktárak az értékpapírok kibocsátását nyilván tartják. Tehát ez egy ilyen jegyzői funkció aminek szintén lehetnek rendszer szintű következményei, hogyha hozzátesszük azt, hogy ugyanezeknek az értéktáraknak vannak szanálási funkcióik. Nagyon fontos, hogy világosan elhatároljuk egymástól ezeket a különböző funkciókat, nehogy ez zavarhoz vezessen. Elnézést, hogy ilyen hosszú vagyok, de nekem muszáj kimondani a teljes szót, nem elégnek annyit kimondanom, hogy CSD, hanem szeretem a teljes kifejezést, a központi értéktárat kimondani, ez nekem fontos. Aztán, hadd mondjam még azt is el, hogy fontosnak tűnik számomra a központi szerződő felek kérdése is a bankok licenszével kapcsolatban. Szerintem egy konkrét központi szerződő felekre vonatkozó rendszer kell, hogy vonatkozzon rájuk, és nem az általános helyreállítási és szállási keretrendszerbe kellene, hogy tartozzanak. És különösen aggasztít engem az, hogy a bankok számára kidolgozandó rendszer meg többszörözi a bail-in alá vonható öm, adósság mértékét. És az ilyen öm, instrumentumokra kibocsátott értékpapírokat nem fogja tudni megfelelően ellenőrizni ez a jelenlegi rendszer. Minden pénz tehát készpénz tranzakció központi helye egy bank, tehát nagyon fontos, hogy a bankok szempontjából ezt figyelembe vegyük, és ne keverjük össze a más tranzakciókkal. Próbáljuk a potenciális kockázatokat csökkenteni a kifizetési rendszerekben már a létező irányelvekkel is, de az eddigiek nem mentek eléggé messzire a helyreállítás és a szanás tekintetében. Ez persze világos. Konkrét rendelkezésekre van szükség ahhoz, hogy ezt megtegyük. Végül a biztosítási ágazat. Szerintem a jelenlegi verziójában utal erre ké, de nem eléggé fejti ki részletesen. Persze tudom, hogy ez nem annyira szigorúan és szorosan kapcsolódik ehhez a területhez, és azt is tudnunk kell, hogy a szolvencia kettes esetében mi lesz az új verzió. Úgyhogy ezt meg kell várnunk ahhoz, hogy megfelelően tudjuk kezelni ezeket az ügyeket kijelentésében. De egy általánosságban rendkívül jó ez a kezdeményezés, hogy legyen egy ilyen státuszjelentésünk, amelyen ké dolgozik, és nagyon remélem azt is, hogy amit javasolt, az árnyék jelentéstevők részvételével majd amit kidolgozunk végül, azt az Európai Bizottság figyelembe fogja venni. Hiszen inkább mi hamarabb, és nem annyira későn kellene ezt a témát érintenünk. Most pedig Köszönöm Leonardo. szépen, Szocdem frakció Leonardo. Presidente, io ringrazio la collega Swinburne perché... Köszönöm szépen Swinburne kollégának az előadást. Ez a munka ugyanis borzalmasan fárasztó, és technikailag is nagyon bonyolult a téma. Ahogyan a kollégánk elmondta, árnyékjelentéstevőként reméljük, hogy konstruktív módon tudunk hozzájárulni a jelentéshez annak érdekében, hogy mindannyian meg tudjuk határozni azt a jogi keretet, ami szabályozói szinten valósul meg az Európai Unióban. Nagyon kényes és bonyolult ez a téma, milyen kockázatok húzódnak meg a kritikus piaci infrastruktúrák működése mögött. Másrésztről viszont, hogyha megnézzük a témával, az emír témájával kapcsolatos már elvégzett munkát, számos olyan feltételezés, előfeltételezés valósult meg a szabályozással kapcsolatban, amiből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az emír nem tudja a helyreállítással és fennállással kapcsolatos összes problémát megoldani. Én magam konkrét hozzájárulásokkal igyekszem majd gazdagítani a jelentést, és néhány észrevétellel szeretnék élni. Főként a következőket szeretném javasolni. Kétség kívül szükséges meghatározni pontosan azt, világosabban meghatározni azt, hogy mi az alkalmazási kör ennek a jelentésnek. Főként pedig azt, lehet meg, azt kell megvizsgálnunk, hogy később a magatartásunk hova vezethet. Egyetértek azzal, hogy ma elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy melyek a központi szerződő felek, illetve a központi értéktárak. Ezzel kapcsolatban lenne néhány észrevételem, és azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy nagyon sok piaci szereplő van, mint például tőkealapkezelők, amelyeknél, hogyha megnézzük a jellemzőit, a tevékenységi körük, a működési módjuk, egyre fontosabbá teszi őket rendszer szempontból. És hogyha ebből indulunk ki, kapcsolódhatnak a párhuzamos banki műveletekhez. Még a likviditási esetekben is. Ez a saját kezdeményezésű jelentés véleményem szerint legalább egy olyan perspektívát nyithat meg előttünk, vagy akár betekintést adhat arra, hogy a kritikus infrastruktúrák egyéb szektoraiba is betekinthessünk. Természetesen figyelmünk középpontjában a továbbiakban is azok az aspektusok kell álljanak, amelyeket eredetileg is terveztünk a jelentésben. Néhány észrevételem lenne a központi szerződő felekkel kapcsolatban. Az elvégzett munka után, és természetesen hozzáteszem, hogy a munka még nem zajlott le, a központi szerződő felek rendszer szintű fontossága egyre jelentősebbé válik. És pontosan emiatt kell megvizsgálnunk az ehhez a helyreállítási és szanálási kerethez kapcsolódó szempontokat. Két észrevételem lenne. Először is figyelembe kell vennünk azokat a jellemzőket, illetve azt a dimenziót, kontextust, amelyben a központi szerződő felek működnek. Ugyanis az teljesen nyilvánvaló, hogy szerepüktől és méretüktől függően, illetve azon túl a rendszer szintű fontosságok is esetről esetre változik. Ezért figyelembe kell venni azt, hogy egy nemzeti központi szerződő fél hogyan tud hozzájárulni a pénzügyi stabilitáshoz. És ezt főként annak összefüggésében kell tekintenünk, amit én magam egyébként nagyon fontosnak találok, és ezt ki kell emelnünk egyes esetekben a nemzeti felügyeleti hatóságok összefüggésében. Úgy hiszem tehát, hogy ez olyan észrevétel, olyan előzetes észrevétel, ami ugyanakkor alapvető fontosságú. Tehát, hogy tegyünk különbséget a központi szerződő felek tevékenységének minősége és hatája között. Ami pedig a másik aspektusokat illeti, de nem akarok annyira technikai részletekbe bocsátkozni arra vonatkozóan, a szerződő feleknél megint csak az részes felek előnyére kell gondolnunk, Ez a szempont ugyanis különösen fontos. Itt külön figyelmet kell fordítani a felhasználókra. Nagyon fontos olyan intézkedéseket hozni ebből a szempontból, hogy a működést észszerűsítsék rendszer szempontból is. De úgy gondolom, hogy elegendő bizonyítékot kell biztosítani arra vonatkozóan, hogy a központi hogy a központi szerződő feleket hogyan lehet piaci felügyelet alá venni. A probléma egyébként általános, és ennél sokkal kényesebb és nem fogjuk tudni csak ebben az összefüggésben megoldani. Minden esetre ez kihatással van a derivátumok problémájára is, főként a tőzsdén nem jegyzett derivátumok esetében. Nyilván megelőző intézkedéseket kell alkalmazni és a visszaéléseket elkerülni, Hogyha ugyanis az egyik központi szerződő fél válságát tekintjük, világosan meg kell vizsgálnunk, hogy a felhasználók szintén, tehát a felhasználókat szintén felügyelet alá vonják. És azt is meg kell nézni, hogy a válsághelyzetben vagy nehéz helyzetben milyen szerepet töltenek be. Most pedig hivatkoznék a központi értéktárakra. Véleményem szerint ezek is természetesen a modell részét képezik, hiszen beszélünk itt a központi szerződőfelek helyzetéről azonban a szanálást nem lehet kötelező eszközként tekinteni ebben a pénzügyi infrastruktúra tőkésítésére vonatkozó helyzetben. Ne felejtsük el, hogy a hatóság szerepe rendkívül fontos ebben az esetben, ugyanis válsághelyzetben arra van szükség, hogy a működés folytonos legyen, főként, hogyha válsághelyzet alakul ki, és meg kell akadályozni, hogy az átterjedjen a többi szereplőre, és garantálni kell a pénzügyi stabilitást. Tehát ezek lennének az első észrevételeim, de természetesen rendelkezésükre állok, hogy még elmélyítsük a konzultációt. nagyon bonyolult témáról van szó, megpróbálunk valami újítót bevezetni, és mindig, amikor újítót akarunk bevezetni, akkor azért nagy nehézségeink is akadhatnak. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Én vagyok az ALDE árnyék jelentéstevője, tehát én is szeretném megköszönni Keinek a jelentését, és a diagramokért is nagyon hálásak vagyunk, amelyek benne vannak az anyagban. Úgy gondolom, hogy ezek egyre kiterjedtebbek és bonyolultabbak lesznek, ahogy egyre többet foglalkozunk a kérdéssel. Ami a hatáskörét, a hatáját illeti ennek a kérdésnek, E, és ami arra vonatkozik, hogy talán két része kellene, hogy legyen a jelentésnek. Van ugye a kritikus infrastruktúra rész. Itt törekednünk kell arra, hogy válaszokat adjunk e, arra, hogy hogyan működhetne ez a rendszer, és így tudnánk a bizottság segítségére lenni, hiszen nekik kell egy olyan jogalkotási folyamatnak a végére érnie ezen a területen, ami rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy ezt még tovább kell vizsgálnunk. E, nem tudom, hogy mit csináljunk az eszközkezeléssel. Ugye e, kérdés, e, hogy csak meg akarjuk-e nézni azt, hogy milyen problémák lehetnek az eszközök kezelők eljárásaiban, ez még meglehetősen képlékeny kérdés, egyre több befektető áll elő olyan kéréssel, hogy az eszközkezelők is érdekelt félként léphessenek fel ezen a területen. Nem tudom, hogy mi foglalkozhatunk -e ezzel a területtel, de megfogalmazhatunk kérdéseket arra vonatkozóan, hogy a kritikus piaci infrastruktúra itt milyen szerepet játszik, de talán Peter mindenképpen hozzá akar majd szólni ehhez a kérdéshez, látom már a szót kérők listáján. Kérdés, hogy hogyan lehet szanálni a tagországi bankintézményeket, és kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan milyen szerepet játszanak majd a biztosítási és nyugdíjintézetek. Az a reményem, hogy kellőképpen kiterjedt lesz majd ez a rendszer ahhoz, hogy a válságos helyzeteket ne kelljen egy másik válságos területre áttolni, és a kritikus piaci infrastruktúrán belül tudjuk megoldani a helyzetet. A bankrendszeren belül megtanultuk azt a leckét, amit abból az esetből vonhattunk le, amikor a két nagy csődöt jelentő bank felszámolását elkezdték. Itt beláthattuk, milyen fontos az, amikor helyreállítási és szanálási keretrendszert léptetünk életbe. Olyan természetesen mindenképpen megy majd valami, a központi bankba, vagy valahova máshova, mert teljes mértékben nem dőlhet be a rendszer, fizetőképességet fenn kell tartani. Azt hiszem, ezt mindannyian elfogadjuk a bank szakmában. Talán itt ide, ide mehet a legtöbb központi lényeges dolog, és meg kell egyeznünk abba, hogy melyek ezek a leglényegesebb elemek, és mi az, a, ami emellett még szerepel. Vannak olyan dolgok, amelyek ben akadhatnak az átutalási rendszerben, amikor beüt egy válsághelyzet, és, meg, és nehéz kideríteni, hogy ki minek a tulajdonosa. Itt egy biztonságos rendszert kell kialakítani, de ez még mindig nem az, amikor a, mint amikor arról beszélünk, hogy világos veszteség alakult ki valamelyik fél számára. Tehát ki kell alakítanunk annak a definícióját, hogy mit tekintünk éppen az átutalási tranzakciós rendszerbe benrekedt, besült tranzakcióknak. Én magam úgy látom, hogy a központi szerződőfelek kontextusán belül ki kell ö, alakítanunk egy eljárást, hogy vajon ö, kliense preferenciát, vagy bankpreferenciát alkalmazunk-e, ki az, akit a legutolsó pillanatig meg kell védenünk, és fenn kell tartanunk a működőképességét, mikor lép ez életbe. Mindezekről a kérdésekről meg kell állapodnunk, ezekkel foglalkoznunk kell, hogyha párhuzamos eljárásokról beszélünk, akkor előfordulhat, hogy akkor is elveszti valaki a pénzét, hogyha ez biztosítva van, mert a biztosító társaság is csődbe megy. Tehát mindenkit érint ez a kockázat, és kockázatviselés egy ilyen helyzetben természetesen valahogy mindenki ügyfélnek számít, és a származtatott ügyletek piacán be kell látnia minden félnek, hogy kockázatot kell viselni, hogyha a bankba helyezzük el a pénzünket, akkor ezt a kockázatot vállalnunk kell, és elveszthetjük azt a pénzt. E, lehet, hogy ezzel szembe kell néznünk, és e, talán az egyik megoldás az lehet, hogy kevesebb e, származtatott ügyletet kellene végezniük az a feleknek, mint ahogy ez jelenleg látható a piacon. Ami a központi szerződő feleket illeti, ők egy kicsit más helyzetben vannak, mint az ügyfelek. Rendkívül fontos a szerepük. Világossá kell tenni, hogy ezzel hogyan foglalkozunk, ezek, és talán egy köztes ülést vagy eszbecserét kellene közbeiktatnunk, ahhoz hasonlóan, ahogy az emírt is vitattuk, mi történik a fedezeti alapokkal, a fedezetekkel egy ilyen válságos helyzetben a kritikus piaci infrastruktúra területén. Tehát úgy gondolom, hogy biztosítanunk kell az isis szerepét ezen a, ezen a területen, amikor életbe lépnek a helyreállítási kereteljárások, és hogy a CRD 4-ből kihagytuk ezeknek az epáknak a felhatalmazását, Rendkívül határokon átnyúló jelenségről van szó, rendkívül sok területen bírnak jelentőséggel ezek az értéktárak, ezt teljesen világossá kell tenni, és természetesen összhangba kell hoznunk azzal, eh, ahogy erről a nemzetközi szinten eh, gondolkodunk. Most eh, inkább a központi értéktárakra koncentrálnék, és nem a központi szerződő felekre. Ugye meg kell nézni, hogy itt bankokról vagy nem bankokról van szó. A központi értéktárak, amikor letéteket kezelnek, akkor korlátozott felhatalmazással vagy jogkörrel bírnak, és meg kell vizsgálnunk, hogy érinti-e őket a bank helyreállítási és szanálási irányelv természetesen figyelembe kell vennünk, hogy a letétkezelés ilyen szempontból a bankpiacon másképp működik, mint az egyéb eh, banki tranzakciók és ügyletek, de ezt eh, világossá kell tennünk. Tudjuk, hogy eh, bizonyos dolgok az információval vannak kapcsolatban, és minden esetben világosan kell látnunk, hogy ki minek a tulajdonosa, hogyan működik itt a bank egyfajta jegyző szerepe, és nagyon gyakran tapasztaljuk azt a problémát, hogy egy bizonyos fedezetet újra felhasználnak, újból beforgatnak, és úgy gondolom, hogy bizony erről alapos eszmecserét kell folytatnunk a nyár során, és valahogy fel kell eh, állítanunk egy definíciós rendszert az ilyesfajta piaci szereplők számára, és így talán eh, valamilyen előrelépésre szert tudunk tenni, és hasznos inputot tudunk kialakítani a bizottság számára. Itt tartunk tehát jelenleg. Jean-Paul, a jelentéstevő a zöldek számára. Kérdezem, hogy szeretne hozzászólni. Nem, úgy látom, hogy be szeretne előtte még szólni. Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is elkezdtem eh, aggódni a nyári szünet miatt. Hogyha ezt akarjuk végiggondolni nyári szünetben, akkor nem lesz eh, szünetünk. Eh, Philip Lambert ugye most Olaszországban van, ő az árnyék jelentéstevő tulajdonképpen. Az ő meglátásait szeretném itt most megosztani. Ez, ahogy már mondtuk, egy nagyon technikai jellegű jelentés, és hogyha én magam egy ilyen helyzetben a jelentéstevő, vagy árnyék jelentéstevő helyébe lépek, akkor talán még technikaibbá válik a kérdés, de először is szeretném megköszönni a korábbi meglátásokat, ami a központi szerződőfelek és központi értéktárak számára tett ajánlásokat illeti, ezekkel javarészt együtt, egyetértünk, nem szeretnék semmit ezekhez hozzá fűzni semmi módosítást, inkább csak meglátásaim vannak. Az egyik legfontosabb részlet itt a biztosító társaságok kérdése. Meg kell néznünk, hogyan viselkedtek ezek a szereplők a globális válság idején. Azt hiszem, hogy mindenképpen nagyobb figyelmet kell fordítanunk a helyreállítási és szanálási keretrendszeren belül a biztosítókra is gondoskodnunk kell arról, hogy rendkívül jelentős és határokon átnyúló tevékenységük fenntartható legyen. Ugye olyan pénzügyi eszközökre van szükség, amelyek kiküszöbölhetik a szükségtelen kockázatot, és éppen ezért, hogy a szükségtelen kockázatot kiküszöböljük, világos helyreállítás és határokon átnyúló működést fenntartó keretrendszere van szükség. Ami a kifizetési rendszereket és az eszközkezelők tevékenységét illeti, mi magunk is úgy gondoljuk, és azt hiszem elnök asszony is erre utalt, hogy számos olyan bankon kívüli intézmény működik, amely kulcsfontosságú tevékenységet végez, eh, például értékpapírok eh, kezelésén keresztül, és úgy gondolom, hogy ezeket világosan meg kell határoznunk, eh, tisztáznunk kell a definíciókat, és le kell fektetnünk azokat a felügyeleti eljárásokat, amelyek biztosítják a monitoringozását ezeknek az intézményeknek. Ez egy második meglátás, amit szerettem volna megosztani. Harmadsorban és végezetül szeretném elmondani, már utaltunk erre, a járulékos kockázatok központi szerződő feleket illető szerepéről úgy gondolom, hogy ki kellene alakítani egy olyan valós idejű monitoring kockázat figyelő rendszert, amelyen belül számos pénzügyi piaci infrastruktúrái, eh, vagy a piaci infrastruktúrával kapcsolatos szereplő tevékenységét felügyelni tudnánk. Úgy gondolom, hogy eh, ennek az elemnek a beépítésével tovább tudnánk eh, erősíteni mindazokat az ajánlásokat, amelyek eddig a központi szerződőfelekre és az értéktárakra vonatkoztak. Köszönöm szépen a Golyénak. Van, aki fel kíván szólalni, ez ő nevükben? Ebben ezen a ponton most nem. Rendben. Peter az egyéb felszól között kért szót. Köszönöm, Sharon. Nomo, nyomon követtük az az AIG ügyét, és igazából egy ilyen nagy nemzetközi biztosító cég saját magát keverte bajba, mégpedig óriási nagy bajba, igazából ők a hibásak ezért. De hogyha több réteget akarunk hozzátenni ahhoz, amit már eddig is elvégeztünk, tehát ha nem bonyolítjuk a vitát, hanem leegyszerűsítjük, és megpróbáljuk a megfelelő ítéletet következtetéseket levonni a tekintetben, hogy mit kell tennünk. Nekem az általános biztosítók és a banki biztosítók között, illetve a lakossági biztosítók és az eszközkezelő biztosítók között különbséget kell tenni. Nem minden áll rendelkezésükre a letéteseknek abból, ami a mérlegben szerepel. Tehát amit mondhatok, és egyébként Danuta is említette, hogy az emberek tudni akarják, hogy a szolvencia kettes esetében merre tartunk, hol járunk, és az engem is érdekelne. A következményei annak, amit hallunk, amit tudunk, abból, hogy hogy állnak a tárgyalások, lehet, hogy tényleg hosszú távú garancia tekintetében tisztességes megoldásokra sikerül majd jutnunk az eszközök védelme érdekében, és ezt lehet, hogy érdemes lesz majd beépíteni a párbeszédbe, illetve a három oldalú tárgyalásokba, akkor, amikor egy olyan pontra jutunk, amikor majd a, a parlament szavazni fog, akkor nagyon tisztában kell lennünk az hogy a szolvencia kettes hol tart, hiszen párhuzamosan folyt, folynak a tárgyalások erről is. De a biztosító szektor nak az eszköz állománya óriási, viszont a tevékenységük következtében a kockázatok mások, és ezért vegyük figyelembe az IIAS e és egyéb nemzetközi szervezetek elveit. Ők nagyon komoly elveket tartatnak be, de ne, fi, vesz, ne ö, tévesszük szem elől azt se, hogy az országainkban mi zajlik, hogy ezt figyelembe veszik-e vagy nem. A tisztességes beruházásokra vonatkozóan ebben a parlamentben és itt a szakbizottságban a beruházók, illetve a jogi adminisztráció szerepét nem különítettük el eléggé. És szerintem ez hiba volt. A beruházók, a befektetők védelme érdekében ezt meg kell tennünk. Ezt egy korábbi vitából szeretném most átemelni ide a szakbizottság elé. És még egy dolog, Okay. Kérlek, neved ellenségeskedésnek, de akárhányszor utolunk a pénzügyi intézményekre, mindig a bank ágazatot ö, vesszük elsőre. Lehet, hogy nem a legjobb irányba mozdult el a bankszektor, de nagyon kemény szankciókat, nagyon kemény szabályozást kaptak a nyakukba most. Öm, őket sújtottuk leginkább. Ugyanez a megközelítés talán más pénzügyi intézmények esetében nem lesz szükséges. A szolvencia kettes még mindig alapvető értékek megvitatásánál tart, de ismétlem, nem a bank szektora hibás egyedül, hanem az egyéb pénzügyi intézményekre vonatkozó elképzeléseinket is meg kell változtatnunk, a saját megközelítésünket és az emberek megközelítését kell megváltoztatnunk. Úgyhogy tudod, mire gondolok. Amikor olvastam az indoklásodat, akkor érdekes volt azt látni, hogy szinte bírálod azt, ahol most állunk. Remélem, hogy az év végére sikerül párhuzamba hozni és egyensúlyba hozni a dolgokat, elkülöníteni a különböző öm, pénzügyi intézményeket, intézeteket, de egyenlő alapra helyezni őket, és ne tegyük ugyanazt az összes pénzügyi intézet esetében, mint amit a bankokkal tettünk, hiszen nem ugyanazt érdemlik. Remélem, hogy nagyszerű előrehaladást tudunk majd elérni néhány módosítóval és a vitával, de talán a címen is érdemes lesz változtatni egy picikét, például a helyreállítási és szanálási keretrendszer a bankon kívüli intézmények esetében, ez nagyon egyoldalúnak tűnik, talán érdemes lesz erről picit beszélgetni. Azt hiszem, hogy most már leragadtunk ennél a címnél, ezt nem tudjuk megváltoztatni, de egy alcímmel meg tudjuk változtatni, vagy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Senki más nem kért szót, akkor most K. Köszönöm szépen. A Dark Pólokhoz hasonló korábbi jelentésem esetében is al címmel oldottuk meg a problémát. A címet nem én találtam ki, de hát ez maradt nekünk. Az Európai Unióban nagyon komoly előrehaladást értünk erre, egy stabilabb, átláthatóbb pénzügyi funkció keretrendszer képítésében. Már is van olyan jogszabály, amin mi dolgoztunk, és ami már működik is. Nagyon sok kormányzási ügyet kezelez. Jobban működnek tehát a dolgok a piacon, mint a korábbiakban úgyhogy nem nulláról kezdjük a munkát. Nagyon jó alapstruktúránk volt, amely már ö, működött, vagy amely már folyamatban volt. De ami a CPSS ios kot illeti, és az ő munkájukat, ez is rámutat arra, hogy a helyreállítási és szanási keretrendszert ki kell dolgozni a bankon kívüli intézmények számára is, hiszen válság időben átgondolt folyamat kell, hogy a rendelkezésünkre álljunk. A piaci szabályozók ezt igénylik. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyen helyzetben senki ne lepődjön meg, hanem legyen egy ö, jogi kerete annak, ami le, ö, végig szabályozza azt, hogy mint és hogyan kell tenni. És a CPSS IOSCO-nak az elveit most, hogyha egy jogi keretbe foglaljuk, akkor azzal a szakadékokat be tudjuk tömni. A szoros együttműködés a különböző joghatóságok között kritikus fontosságú, és szerintem a tervezés is, a határokon átnyúló tervezés is nem csak az EU-n belül, hanem globális szinten nagyon fontos lesz, hiszen sok ilyen intézménynek globális szerepe van, nem csak az EU-n belül vannak jelen. Sharonnal és az elnyékentéstevőkkel valahogy együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a központi értékterek és központi szerződő felek kereteit mm, a lehető legjobban meghatározzuk. Szerintem most sikerült, sikerült ezt az egész kérdéskört leszűkítenünk erre a kettőre, és ez nagyon jó. A zöld kollégák azt javasolták, hogy hát legyen a hatály egy kicsit szélesebb, de a problémám, amit egyébként Dominici úr is és Skinner úr is említettek, az, hogy az eszközkezelők új üzleti modellek felé mozdultak el. Akár tetszik, akár nem, változik az ő szerepük. És például az a tőke követelményekre, tőke rendelkezésekre, az eszköz felhasználásra már utaltak a kollégák. Nagyon fontos szerepet játszik ez a munka, és talán az ő esetükre egy külön jogszabálytervezetet, egy külön dokumentumot kellene kidolgozni annyira széles körül ez a terület, hogy talán nem is ebben a jelentésben kellene bent hagyni, hanem megérdemelnének azt, hogy megérdemelnék azt, hogy külön gondolkozzunk el rajtuk. De én attól függetlenül, mivel még korainak tartom, hogy külön foglalkozok velük, hiszen ennyire gyors a változás, ezért bent hagynám ebben a jelentésben, és csak úgy, mint a biztosított társaságok esetében, őket is bent hagynám ebben a jelentésben más jogszabályokkal is egyre nagyobb nyomást gyakorlunk ezekre az intézményekre, úgyhogy talán lehet, hogy a menetrenden kellene egy kicsit módosítani. Én egy inkább fókuszált jelentést akartam elkészíteni, nem akartam kiterjeszteni a témakört, de hát ezt majd az árnyékjelentéstevőkkel megvitatjuk. Nem akarom ezzel a másik szektorok fontosságát csökkenteni, hanem éppen azt akarom kifejteni, hogy ezek annyira fontos szektorok, hogy megérdemlik azt, hogy külön dokumentumban is foglalkozunk velük. Nos tehát. Nagyon fontos a különbségtétel. Vannak olyan intézmények, amelyek nagyon jól működtek a válság alatt is, és azoktól tanulnunk kell, és ne felejtsük el azt sem, hogy ez a kritikus piaci infrastruktúra nagyon jól működött a válság alatt. Nem kellett a több lépcsős veszteségfedezés eljárásához folyamodniuk. Tehát azt tapasztaltuk, hogy eddig nagyon jól működtek. Ezért extrém helyzeteket, lehetséges extrém helyzeteket vizsgálunk. Senki nem szeret ezekkel foglalkozni, ha nem muszáj, de hogyha arra rá kényszerítjük a cégeket, hogy ha esetleg valami történik, annak gondolják végig a jogi következményét, az egy jó dolog. Előrelátásra tanítjuk őket. És Európa szerte azt látjuk, hogy nagyon sok cég saját maga is hajlandónak mutatkozik arra, hogy végig gondolja az ilyen váratlan helyzeteket, és végig gondolja azt, hogy hogyan tudnának ők a saját szerkezetükből reagálni erre. Senki nem szeret pánikban cselekedni, úgyhogy ha az Európai Unióban van egy keret, akkor szerintem azt mindenki üdvözölni fog, és nem fognak ellenállni. Köszönöm a kommentárokat, a hozzászólásokat, és igen, a kritikus piaci infrastruktúrák számára érzékelem, hogy szeretnének egy külön keretrendszert, ezt el tudom fogadni, és szerintem remélhetőleg lesz majd egy sokkal szélesebb körülvitánk az árnyéktelentős tevőkben azzal, hogy a helyrejtás és a szanálás közötti határvonalat hol húzzuk meg a központi szerződő fél esetében, és hogy az ügyfeleknek a letéte hol jön be a képbe. Szerintem a legalább a nemzeti és a nemzetközi versenyképességi hatóságok iránymutatásait is figyelembe kellene vennünk. Szerintem, hogyha arra kerül a sor, hogy a több lépcsős veszteségfedezés folyamatát beindítsák, akkor már nagyon rossz helyzetben vannak a központi szerződő felek. Szerintem a clearing tagok akiket a szolgáltatás nyújtásért azért fizetnek, hogy, hogy ezt a biztosítékot és védelmet megadják a tagjaiknak. Ezért ez a védelmi keret nagyon fontos lesz nekik. Köszönöm szépen, ahogyan elmondtam, a módosítók határideje szeptember 3-a, úgyhogy azért mégiscsak egy kicsit megzavarja majd a nyári szünetünket, Szeptember 23-án tárgyalunk a módosításokról, október 7-én szavazunk a szakbizottságban, novemberi plenárison kerül megtárgyalásra. Most akkor az elnökség szerepét Teodornak fogom átadni, aki a délelőtt során átveszi tőlem a feladatokat, én magam ugyanis elmegyek egy előkészítő ülésre az LKB-vel kapcsolatban. Okay, let's start. Nos, akkor térjünk át a Jürgen Klute jelentésre. Fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlítása ennek a témája. Klüte úr, parancsoljon, öné a szó, tessék, parancsoljon. Vielen Dank. Ja, ich äh, möchte zunächst mal darauf hinweisen, dass Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy számos alkalommal tettünk kísérletet arra, hogy ezt a jelentés tervezetet a szakbizottságon keresztül vigyük. Ezért, illetve az Európai Bizottságon Üdvözlöm azt a javaslatot, azt a hozzáállást az Európai Bizottság részéről, hogy együttműködik velünk. Úgy gondolom, hogy a javaslat nagyon jó kiinduló pontot jelent, amelyben foglalkoznak aggájainkkal is. Saját kezdeményezésű jelentésünkről 2012. július 4-én szavaztunk. Ez gyakorlatilag az alapbankszámlákhoz való hozzáférésről beszéltünk. Nagyon széles körű volt a vita, és nagy többséggel tudtuk azt a szöveget megszavazni a plenárison, ezért azt remélem, hogy ebben az összefüggésben, ennek a jelentésnek az összefüggésében is tudunk ez, erre a támogatásra alapozni. Úgyhogy ezért a remény fennáll arra vonatkozóan, hogy olyan megoldásra tudunk jutni, ami a polgárok érdekeit is szolgálja. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a fogyasztók álláspontjába tudjuk magunkat helyezni. Megfelelő versenyre van szükség a fizetési számlák ágazatában. Ez azt jelenti, hogy helyre kell állítani a bankokba vetett hitet, bizalmat, ugyanis vannak olyan tagállamok, ahol nem túl nagy a bankokba vetett bizalom. Ezt Nyugat-Európában el sem tudjuk képzelni, de számos olyan ország van, ahol az emberek inkább a matrac alá teszik a pénzüket, mint hogy egy megbízhatatlan bankba helyezzék el. Úgyhogy ez az irányelv segíthet abban, hogy helyreállítsuk a bankokba vetett bizalmat. és ez lehetőséget biztosít arra, hogy az egységes belső piacot megvalósítsuk a bankszektor területén. A bizottság javaslata nem korlátozódik a bankszámlához való hozzáféréshez, hanem a díjak átláthatóságára is kitér, illetve a jogbiztonságra, abban az esetben, amikor a fogyasztó számlát vált, vagy akár bankot vált. Ha fejezetről fejezetre áttekintjük a jelentést, az első a fizetési számlák díjaira vonatkozik. A bizottság javaslata számos megoldást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek jobb áttekintést kapjanak a fizetési számlák kínálatáról. Ez lehetővé tenni a fogyasztók számára, hogy döntést, megalapozott döntést hozzanak arra vonatkozóan, hogy számlanyítás szempontjából melyik bank a legelőnyösebb. A helyzet tagállamról tagállamra különbözik, de a bizottság világosan meg akarja határozni azt, hogy milyen díjakat vetnek ki a különböző számlákra vonatkozóan, különböző tranzakciókra vonatkozóan. A formátumot és a terminológiát is harmonizálni kell a bizottság javaslata szerint a bankok ezen kívül arra is fel kell készíteni, hogy bocsássák rendelkezésre ezeket a szabványosított fogalmakat és fogalom meghatározásokat annak érdekében, hogy a fogyasztók megérthessék ezt az információt. Lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a valós díjakat összetudják hasonlítani az egyes számlákra vonatkozóan. A bizottság azt is javasolja, hogy egyfajta minőségi jelzést alkalmazzanak olyan weboldalak esetében, amelyek összehasonlítják a bankszámlákat. Tehát nagyjából ez lenne a bizottsági javaslat kerete. Természetesen itt is a józan ész elveit kell követnünk. Hogyha elmegyünk ma egy üzletbe, akkor teljesen megszokott, hogy az árakat kifüggesztik. Tehát, ha elmegyünk egy boltba vásárolni, pontosan tudjuk, hogy mi mennyibe kerül. De a bankok esetében, illetve a bankszámlák esetében ez nem mindig van így. A kérdés az pedig, ez alapján, hogy mit tehetünk azért, hogy a bankok a gazdaság többi részéhez hasonlóan működjenek. Számos területen javasoltam módosításokat ezzel kapcsolatban. Egy kicsit megpróbáltuk letisztázni a dolgokat, ugyanis a kifizetési szolgáltatásokra vonatkozó irányelv fogalom meghatározásaihoz képest voltak el eltérések, ezért ragaszkodtunk ahhoz, hogy ugyanazokat a fogalom meghatározásokat alkalmazzuk félreértések elkerülése érdekében. Bankszámla megnyitása előtt a fogyasztót tájékoztatni kell a lehetséges díjakról. Beleértve az esetleges kamatlábakat, illetve kamatdíjakat. Átláthatóvá kell tenni az egyes díjakat, és a szabályozó hatóságoknak pedig az lesz a feladata, hogy felelősséget vállaljanak. attól függetlenül, hogy vannak esetleg weboldalak is, a szabályozó hatóságoknak saját összehasonlító weboldalakat kell felállítaniuk. Ezen kívül pedig egy uniós szintű portálra is szükség van, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy a nemzeti weboldalakra hozzáférjenek. Nem arról beszélek, hogy egy olyan uniós weboldalt kell létrehozni, ami tulajdonképpen elismétli ugyanazt, ami a nemzeti weboldalakon szerepel, hanem linkeket kell azon elhelyezni. Nézzük akkor a fizetési számlaváltást. Nagyon gyakran a számlaváltás meglehetősen bonyolult, összetett, ezért a fogyasztókat nagyon sokszor elrettentik a lehetséges problémák. A bizottság jogbiztonságot szeretne, világosan akarja látni, hogy mennyire hosszú lehet ez a folyamat. Nagyon gyakran a bank nem akarja elveszíteni az ügyfelét, ezért nem hajlandó együttműködni. És ez pedig nagyon nagy problémát jelenthet a csoportos beszedési megbízásoknál, állandó megbízásoknál. A bizottság a munka oroszlán részét az új bank, tehát az új ügyfelet befogadó bank rendelkezésére bocsátja, tehát az új banknak kell majd a munka nagy részét elvégeznie. Hogyha egy számla egy éven keresztül fennáll, úgy gondolom, hogy abban az esetben a fogyasztónak nem kell fizetnie azért, hogy bankot vált. Nyilván nem akarjuk, hogy a fogyasztók hetente vagy havonta bankszámlát váltsanak, vagy bankot váltsanak. Ezért egy egyéves határidőt, illetve korlátozást állapítottam meg a szövegben. Az az elképzelés, hogy az egységes belső piacot egyszerűsítsük, támogassuk a versenyt, főként a kisországokban, ugyanis a banki ágazatban egyre nagyobb koncentráció figyelhető meg. A belső piacot a banki fogyasztók számára ugyan megnyitották, de nagyon sok gyakorlati akadály van. Beszéltem a banki szektor képviselőivel, és teljesen nyilvánvaló, hogy a nem SEPA irányelvre vonatkozó tranzakciók esetében problémák merülhetnek fel. Ezért erre vonatkozóan is néhány javaslattal éltem, ezért mivel a dolgok meglehetősen bonyolultak és pontosításra van szükség, ezekre a gondokra is kell találnunk majd valamilyen gyakorlati megoldást. Ami pedig a kockázatokat illeti, amelyeket szeretnénk elkerülni, a fogyasztói szervezetek már évek óta kértek tőlünk két dolgot. Az egyik, hordozhatóságot szeretnének, tehát a bankszámla számokat is lehessen hordozhatóvá tenni, ahogyan a mobiltelefonszámokat, de nyilván ez nem fog megtörténni egyik napról a másikra, ez inkább egy középtávú cél. Középtávú cél ez, tehát, de azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt mindenképpen, hiszen egyszerűsíteni lényegesen a bankszámla váltás folyamatát. Hollandia és az Egyesült Királyság olyan rendszerrel rendelkezik, amelynél az automatikus fizetések automatikusan áthelyeződnek az új számlára, de az persze egy lényegesen drágább rendszer. Úgyhogy olyan műszaki, technikai megoldásokat kell megtekintenünk, amelyeket már egyes országokban kipróbáltak. Véleményem szerint az EU-nak csak hasznos lehet, hogyha a meglévő tapasztalatokat figyelembe veszi, és lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy ezeket a megoldásokat figyelembe vegye. Az utolsó fejezetnél meglehetősen részletes kifejtésbe kezdtünk. A kompromisszum, amelyből kiindultunk, eléggé széles körül, és ez nagyon fontos is számomra a jelentés esetében, ugyanis nagy mértékben támaszkodom a saját kezdeményezésű jelentésünkre, az utolsó fejezettel kapcsolatban. A koordinátorokkal megállapodtunk abban, hogy a tanácssal tárgyalni kell még a választások előtt, úgy hiszem, hogy ez meg is valósítható, és ez a hitelességünket is jelentősen befolyásolja, hogy dolgozzunk ezzel a témával, és meglehetősen tempósan haladjunk. Talán még valamit szeretnék elmondani a hozzáférésre vonatkozóan itt egy aspektusban van azért egy nagy eltérés, és ezt ki kell javítanunk. A saját kezdeményezésű jelentésben abban állapodtunk meg, hogy gyakorlatilag minden bankot meg akarunk nyitni, nyitottabbá akarunk tenni, megkövetelni a bankoktól, hogy egy alapbankszámlát bocsássanak rendelkezésre, de vannak azért konkrét kivételek. Vannak olyan bankok, ahol teljesen érthető, hogy miért kell kivételeket vagy derogációkat alkalmazni, és úgy gondolom, hogy ez így is kell maradjon. A bizottság javaslata csupán egy esetben egy banknál tért ki erre, de szerintem ez nem szolgálja a mobilitás érdekeit. A mobilitás, illetve a versenyképesség érdekében arra kell törekednünk, hogy a saját helyzetünkre koncentráljunk. Valaki bankszámla számából nem kell kiderüljön, hogy például a társadalomnak egy hátrányos helyzetű tagja. Úgy hiszem, hogy a bizottság javaslatának javaslatát ebben az esetben el kell utasítanunk. Ott ugyanis ők azt javasolják, hogy csupán egyetlen bank kínálhasson alapszámlát. Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatott, és nagyon várom a hozzászólásokat, javaslatokat. Köszönjük szépen Klute úrnak, úrnak Langen úr következik árnyék jelentős tevőként. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Klute úr nagyon keményen dolgozott ezen a 118 módosítón, és hát ahogy ő erre rámutatott épp az imént, őt az Európai Parlament álláspontja inspirálta, ami az alapbankszámlával volt kapcsolatos. Kellő tisztelettel szeretném megígyezni, hogy ragaszkodnunk kell a kompromisszumokhoz, amelyeket korábban elértünk. von Zahlungskonten und den Zugang mit grundlegenden ez a téma rendkívül érdekes. A bizottság beszélt a díjakról, a hozzáférhetőségről az egységes belső piacon, de maga a javaslat nem könnyen hajtható végre. Ebben a megfogalmazásban a tervezet harmadik oldalán a bizottság utal 8 millió fogyasztóra, akiknek nincsen bankszámlájuk az Európai Unión belül, ezek közül 25 millió szeretne valamilyen bankszámlát. Itt természetesen látunk különbségeket, hiszen eh, vannak személyes eh, helyzetbeli különbségek, eh, hitelképesség különbségek, vannak különbségek déleurópai és egyéb Európai Uniós területek között. Nagyon sok készpénz forog a piacon, és nem nagyon kedvelik az emberek a bankokat. Itt természetesen a bizalomról van szó, hogyha hozzáférhetővé teszünk egy bankszámlát, ez még nem biztos, hogy megváltoztatja ezt a helyzetet. Németországban nagyon sokan szeretnek készpénzt használni. Ennek nem az az oka, mert szeretnék eh, megkerülni az adózási eljárásokat. Egyszerűen ez a szokás alakult ki ebben a társadalomban a, member, a, a tagországok szuverén jogokat kell, hogy élvezzenek ezen a területen, és a tagországokra kell bízni azt, hogy meg akarják-e változtatni az ottani lakosok hozzáállását és beidegződését. Úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk egy ilyen irányelvvel. A tagországoknak kell fellépniük ezen a területen. Krute úr felvázolta, a jelentés lényegét. Én magam úgy vélekedek, hogy a tagországoknak két területen kellene nagyobb szerepet vállalniuk, vagy játszaniuk. Először is Ugye a járulékos felhatalmazásra épülő jogi aktusok tekintetében tudjuk, hogy számos kollégának rossz véleménye van erről a felhatalmazásra épülő rendszerről. A bizottság égisze alatt olyan bürokratikus jelenség alakult ki, ami már meglehetősen fárasztó és nehézkes és ebben a tekintetben nincs szükségünk ezekre a felhatalmazásra épülő jogi aktusokra, ami a díjakat illető információt, nos, hát ez így tisztességes is, különféle bankok különféleképpen járnak el a felszámított díjak területén. Németországban életben van egy olyan rendszer, hogy van például egy bank, amelyik ingyenes bankszámlát hirdet, és ezt minden lehetséges eszközzel nagy dobra veri, de ezt gondosan meg kell vizsgálnunk, és ami a hordozhatóságot illeti, ezt nagyon kedveli ezt a gondolatot Klúte úr, de ami a nemzeti kódokat illeti, hogyha van már nemzeti kód, aztán regionális kód és külön banki kód is, ez nagyon bonyolultá teszi a rendszer, de most egyszerre két dolgot akarunk elérni. Egyrészt kialakítjuk a szepát, de aztán alássuk a SEPA működését egy újabb rendszer életbe léptetésével, és azt hiszem, hogy itt egy fölösleges díjterhet alakítunk ki. 15 milliárd euróba kerülhet a rendszer működésbe eh, léptetése, és a bankok óriási eladósodtságát eh, figyelembe véve a hosszú távú megoldások területén, amikre Krúte úr is utalt, nem biztos, hogy ez működne. Nagyon nagy fenntartásaim vannak azt illetően, hogy hosszú távon a bankszámlák hordozhatóvá tétele jó beruházás lenne, és Svédországban már működik, de hát kérdés, hogy vajon mindenhol azt kell csinálni, mint amit Svédországban csinálnak. Ahogy ami a szolgáltatásokat illeti, úgy gondolom, hogy az ügyfeleknek, a fogyasztóknak kell eldönteniük, hogy milyen állandó megbízásokat vagy csoportos beszedésű megbízásokat akarnak átvinni egyik bankból a másikba. Az ügyfél kell, hogy megadja ezt a jogot az új banknak, nem szabad, hogy ez automatikus legyen, hiszen ez pénzbe kerül. A következő pont ebben a jelentéstervezetben az, amire Klóte úr is eh, rámutatott, számos módosító van itt, ezek közül számos teljesen működőképesnek tűnik, különösen a korábban elfogadott állásfoglalás tekintetében, eh, de eh, ami az EU-n belüli közösségi sind nur 0,27% aller Verbraucher mit einem grenzüberschreitenden Konto e, weboldalt illeti, úgy gondolom, hogy ennek a számla nyelvén kell működnie. E, én ugye parlamenti képviselőként szeretném, hogyha különféle országokban különféle szolgáltatósokat egyaránt használhatnék, de hát ez csak az egy százaléka a lakosságnak, csak a lakosság egy százaléka rendelkezik külföldi bankszámlákkal, tehát úgy gondolom, hogy egy egységes, minden nyelven működő EU portált nem biztos, hogy szükséges működtetni. Olyan szörnyszülött alakulhat ki ebből, ami csak falja a pénzt, és teljesen fülösleges. A bizottság mobiltelefon rendelete ezzel kapcsolatosan az első javaslatot elutasították, és a hatás tanulmányjal foglalkozó bizottság is elutasította a bizottság szolgálata újabb módosításokat végzett a dokumentumon, és ezek fényében én magam úgy vélekedek, hogy természetesen osztjuk azt a vélekedést, hogy mindenkinek hozzá kell tudnia férni egy alapvető bankszámlához, de itt az összehasonlíthatóságot és átláthatóságot biztosítanunk kell, és hogyha ezen a szinten túl akarunk lépni, az már túl sok. Természetesen fontos az egységes belső piac végső kialakítása, és Krúte úr szorgos hangyaként rendkívül sokat tett már ezért, de azt hiszem, hogy nem szabad túlságosan messzire mutató rendeleteket eh, fogadtatnunk, és eh, hát eh, mindenkinek biztosítanunk kell a nyári szünetet is, a szeptember másodikai módosító határidő az túlságosan rövid. Én magam inkább szeptember 15-ét javasolnám, E, a módosító indítványok határidejéről, és nem a szeptember másodikát, így aztán mindenkinek lenne kellő ideje. Úgy gondolom, hogy ön e, kellő megértést tud e, tanúsítani, és olyan irányelvre van szükség, ami kellő konszenzust terem, de nem szabad beleavatkoznunk a tagországok jogköreibe. Köszönjük szépen az árnyék jelentéstevőnek, Ludovixen úr következik. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a nagyon részletes, kidolgozott munkáért. Nagyon sok központi pontot el tudok fogadni, és kétségem sem fér azok helyességéhez. Úgy gondolom, hogy a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, amelyet 2012-ben nagy többséggel megszavaztunk, ez alapján tudunk dolgozni. A 2012-es álláspont széles körű egyetértésen alapult, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos ennek a problémának a megoldására is, ugyanis olyan megoldásokat javasolhat, amelyeket akár át is emelhetünk az előző szövegből. A bizottság ezen javaslatával kapcsolatos vita tekintetében a szubszidiaritás elvét kell figyelembe vennünk. Ugyanis, illetve ezen kívül úgy gondolom, hogy ezen a területen, tehát az európai jogalkotás területén nagyon magas szintű ennek megalapozottsága. Függetlenül attól, hogy mit gondolunk mi magunk a szubszidiaritás elvéről. 25 millió fogyasztóról beszélünk Európa szerte, akik szeretnének számlával rendelkezni, még nincsen ilyen fizetési számlájuk, ugyanis olyan piacra rendelkezünk, ahol a díjak nagyon változóak, és egyszerűen lehetetlen megállapítani, hogy mennyi pénzt kell fizetni, és írtózatosan bonyolult számlát váltani. Nagyon megnehezíti ez a fogyasztók helyzetét. Gyakorlatilag ez megakadályozza, hogy az egységes belső piac megfelelően kiteljesedjen, és akadályozza a banki szolgáltatások mobilitását is. Úgy hiszem, hogy most az idővel játszunk, és fordítsuk azt a saját előnyünkre. Az árak átláthatóságára vonatkozó szabályokat kell elfogadni, és a bankok részéről is őszinte elkötelezettségre van szükség. A problémák? nem lehetett kielégítő módon eddig még megoldani. Hatékony nemzeti rendszerekre van szükség, egy-két ponttal kapcsolatban, ahogyan azt egyébként a szövegben is olvashattuk. Vannak olyan pontok azonban, ahol még finomításra van szükség, és ahol hosszú távon nagyon sok mindent kell megjavítani. Összefoglalva, nagyon észszerű, hogy ebben a helyzetben közösségi szinten lépjünk fel. Ugyanis arra kell törekednünk, hogy a, három, a jelentés három részével kapcsolatban nagyon pozitívan járjunk el, és a lehető leggyorsabban haladjunk azért, hogy a szöveget teljes egészében elfogadhassuk. Egy bankszámla esetében alapvető fontosságú, hogy a rendszer általánosságban alkalmazható legyen mindenkire, minden szolgáltatóra. Hogyha valakinek fizetési számlája van, új kötelezettségei vannak, lesznek, és a termékeket pedig a fizetési számlákra vonatkozó alapkövetelményeknek kell alávetni. Ami az alap bankszámlát illeti, szerintem ez megbélyegzés lehet egyes esetekben, hogyha valakinek egy ilyen alapszámla száma van. Azt hiszem, hogy egy kicsit veszélyes lenne ez a helyzet, ugyanis egyes fogyasztók kevésbé lesznek kívánatosak a szolgáltatók számára, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy általános jogot kell megállapítani. egyes hátrányos helyzetű fogyasztói csoportok már eleve kiszorulnak erről a területről, és hogyha egy megkülönböztető számlaszámmal rendelkeznek, ez még inkább érvényes lesz. Úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy a folyószámláknak legyenek alapfunkciói, amelyek minden bankszámlánál rendelkezésre állnak. Tehát ezeket minden bankszámlánál rendelkezésre kell bocsátani. Ezután pedig a költségeket kell korlátozni. mindenki fizesse ugyanazokért a szolgáltatásokért az alapszámla esetében ugyanazt a díjat. Úgy gondolom, hogy a banki tarifák esetében az egyszerűségre kell törekedni. Felejtsük el a dolgok bonyolítását, minél kevésbé bonyolult a helyzet, annál jobb, minél átláthatóbb, annál jobb. Én a bizottság javaslatát egy kicsit bonyolultnak találom. Úgy gondolom, hogy a jogszabályok azért vannak, hogy a fogyasztó életét könnyítsék meg. A fogyasztó nyilván azt szeretné, hogyha díjakat összehasonlíthatja, és olyan banki szolgáltatásért szeretne fizetni, ami számára a legmegfelelőbb, hogyha túl sok dokumentumot követelünk meg, túl sok információt, az nem járul hozzá az átláthatósághoz. Példát is tudok erre mondani. Jobb lenne, hogyha jobban szabályoznánk az alapszolgáltatásokat, amelyek az alap számlához kapcsolódnak, ahelyett, hogy túlságosan hosszú listákat állítanánk fel a szolgáltatásokról. Ami a számlaváltást illeti, itt két dolgot szeretnék megemlíteni. A korlátozás arra vonatkozóan, hogy mennyi idő után lehet számlát váltani különböző bankok között. Másrésztről úgy gondolom, hogy nagyon észszerű, hogyha egy szabályozási teret biztosítunk a tagállamok számára is, annak érdekében, hogy ő maguk tudjanak különböző szabályokat bevezetni, például a számlaváltás esetében. A számlaváltás rendszerét hatékonyá kell tenni. És ahol már van ilyen rendszer, és hatékonyan működik, a jövőbeli rendszerben is működhessenek tovább. A számlaváltást illetően átláthatóságra kell törekedni azzal kapcsolatban, hogy mibe kerül a számlaváltás hogy mibe kerül általánosságban, és mibe kerülnek az egyes szolgáltatások. Részletesen meg kell vizsgálni a határon átnyúló számlaváltás lehetőségeit. Tehát mi történik mondjuk egy nem beli ország esetében? Ezeket a tranzakciókat is meg kell könnyíteni. Most jött el az idő, hogy előrelépjünk különleges esetekben, mint például a mobilitás, illetve az átláthatóság terén is. Ezt elmondva, úgy gondolom, hogy ezek a bevezető megjegyzéseim, de azt hiszem, hogy a jelentéstevő annyira jól kidolgozott, strukturált szöveget bocsátott rendelkezésünkre, hogy biztos nagyon jól tudunk majd együttműködni, jó kompromisszumokra jutunk, és ez az állampolgárok érdekeit is szolgálja majd. Köszönöm szépen. Köszönöm így az elnök. Most pedig akkor megadom a szót Filip de Becker úrnak a liberálisok nevében. Hmm. Köszönöm, elnök úr. Részemről is először köszönetet mondok Lute úrnak a kemény munkáért, amivel már a múltban is kezelte ezt a témát. Erről a témáról ugyanis volt már egy saját kezdeményezési jelentés is. A korábbi munkára is alapozunk itt ebben a szakbizottságban, ebben a parlamentben. Meggyőződésem, hogy a bizottság javaslata jó. A tekintetben, hogy egy valós igényre vonatkozik. Az egyetlen dolog, amit szeretnék itt a vita elején tenni, az az, hogy világosan határoljuk el a két különböző javaslatot, amivel itt foglalkozunk. Először is a szociális kirekesztésről beszélünk, olyan emberekről, akiknek nincsenek alapvető fizetési számlái gazdasági vagy pénzügyi vagy szociális okokból, más oldalról megpróbáljuk a belső piac és a határokon átnyúló piac problémáját megoldani. A két csoportnak az igényei, a külföldön dolgozóknak és a szociálisan hátrányos helyzetüknek különböznek. Nem biztos, hogy egyszerre, ha egyszerre akarjuk megoldani a problémáikat, akkor is el kell különíteni őket. Amikor az alapvető fizetési számlákat vitatjuk meg, és a szociális befogadást akarjuk ezzel előmozdítani, ráadásul a belső piac problémáit is meg akarjuk oldani, ez végül is mehet kéz a kézben. Sok ember, aki már a múltban is erről a témáról sokat beszélt, miről, amikor, akik sokat foglalkoztak már ezzel a témával, most a közös célunk technikai hátterét kell, hogy kidolgozzák. Ezzel kapcsolatban van néhány gondolatom a bizottsági jelentés, illetve Kute úr javaslata alapján is. Az egyik a számla váltás. Néha tudjuk, hogy a tagállamok közötti számlaváltás nagyon hosszadalmas és költséges lehet. Ez az egyik olyan pont, amire összpontosítanunk kell, hogy a számlaváltás sokkal gyorsabb, sokkal könnyebb lehessen, különösen a tagállamok között, de a tagállamokon belül is talán itt is előre tudunk mozdulni a korábbi jelentésre alapozva. Aztán a diák átláthatóság is egy rendkívül fontos téma, amivel foglalkoznunk kell. Tudnunk kell a bank számla választás előtt is azt, hogy a fogyasztónak, az ügyfélnek milyen költségei lesznek azzal a bankszámlával kapcsolatban. Kell, hogy legyen egy ár, és az ugyanazon típusú termékek között nem szabad, hogy legyenek nagyon nagy árkülönbségek. Vannak olyan non-profit cégek, amelyeket a bankok felállítottak, és amelyek bizonyos országokban ingyenes alapszintű fizetési számlákat bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére. Itt is vitázhatunk a szubszidiaritásról, de szerintem az európai szintű keret mégiscsak világos kell, hogy legyen az átláthatóság szempontjából és Kluta úr azt is javasolta, hogy kell, hogy legyen egy ex post elemzés az árképzésről. Ez egy kicsit megbonyolíthatja a dolgokat, és azért azt gondolom, hogy az átláthatóságra mindjárt az elején kell gondolnunk, mindjárt a csomag elején kell utalni. Világos szolgáltatások sora kell, hogy egy meghatározott áron rendelkezésre álljon. Tehát ezt előre kell meghatározni szerintem és nincs meggyőződésem, hogy új terminológiára szükségünk van, de az fontos, hogy a már használatban lévő kifejezéseket egymáshoz közelítsék, hogy a világosság, az érthetőség és az átláthatóság mint fő cél megvalósuljon. Aztán az alapszintű fizetési számla hordozhatósága illetve a számla számhordozhatósága. Ez technikai szempontból nagyon nehezen kivitelezhető, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ezzel sokat segítünk a dolgon. Egy előttem szólva is utalt már erre. Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a technikai problémák, amiket okozunk, nem nagyobbak, nem lesznek nagyobbak, mint az a probléma, amit itt meg akarunk oldani. Úgyhogy igazából a számlaszám hordozhatóságot nem annyira tudom támogatni. A jelentés szerintem legyen nagyon ambíciózus. Tudjuk, hogy a tanácsal például még tárgyalásokra van szükség, ezért kérem, hogy legyen ambíciózus jelentésünk, ami két alapvető elemre, a szociális és pénzügyi befogadásra egy oldalról, a másik oldalról pedig a határokon átnyúló pénzügyi, illetve pénzforgalmi szolgáltatások megkönnyítésére. A fiatalokra gondolok itt, azokra, akik munkát keresnek, hogy legalább az alapvető banki szolgáltatások területén egy kicsit segítsünk rajtuk, és a lehető legkevesebb akadályt kelljen leküzdeniük. Ezért minden frakciót arra kérek, hogy legyenek nagyon ambiciózusak, hogy jó jelentésünk legyen. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönjük szépen, Gigol úr kapja a szót. Um, well, uh, I haven't... Nos, uh, nem szeretnék túl sok mindent hozzátenni az eddigiekhez. Én magam üdvözlöm azt a tényt, hogy ezt a jelentést most már immár beadják. Nagyon régóta várunk rá. A jelentéstevő rámutatott a problémákra. Mi eh, magunk eh, és eh, Michel Bangé úr is előszámlált számos problémát. Nagyon fontos, hogy ne növeljük azt az érzést, hogy esetleg az Európai Unión belül túlságosan nagy mértékben beleavatkozunk a helyzetbe, és amikor a elesettebbeknek, a gyengébbeknek a helyzetére kerül a szó, akkor rajtuk meg nem segítünk éppen ezért. Nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben egyetértsünk, ahogy erre Filip de Baka is rámutatott, egy eh, ambiciózus eh, javaslatot kell az asztalra tennünk, és eh, kellő gondossággal kell eljárnunk, hogy igaz ugyan, hogy a különféle tagországok számára más és mást jelent majd ez a dolog, mégis egységes megközelítést kell alkalmaznunk. Egy valamire nagyon kell figyelnünk. Amikor egy ilyen alapvető fizetési számlát kialakítanunk, akkor gondoskodni kell arról, hogy ezt ne lehessen arra használni, hogy diszkrimináció alakuljon ki, és egy harmadik fél felé ez hátrányos megkülönböztetést alkalmazó, és így aztán a gyengénkebb számára ez inkább terhet jelent majd, vagy kárt sem, mint segítséget. Már foglalkozunk a szegényebbek helyzetével, foglalkozunk a takarékbankokkal, eh, a segélyszervezetekkel, és eh, tudjuk, hogy ők már ajánlanak ilyenfajta szolgáltatásokat, és eh, talán kialakult egy olyan vélekedés, hogy éppen ezért másoknak már nem kell ilyesmivel foglalkozniuk. Amikor takarék eh, tárak eh, vagy szövetkezetek alakultak ki. Ennek nem az volt az oka, mert nem volt szükség más banki lépésekre, az volt ennek az oka, hogy a bankok nem voltak hajlandók eh, üzleti kapcsolatot kialakítani olyanokkal, akikkel igenis kellett volna foglalkozniuk. Következésképpen egy olyan számlát kell életbe léptetnünk, amit minden bank hajlandó bevezetni. Nem szeretnék a e, Deutsche Banknak sem semmiféle problémát e, okozni és a bevételüket e, csorbítani. Kellő gondossággal kell eljárnunk a verseny és a versenyjog szempontjából is. Végezetül nem hallottam utalást, hogy megoldást javasoltak volna egy fontos kérdésre. Meg kell gyorsítani, fel kell valahogy könnyebbé kell tenni a hordozhatóságot, illetve a számla váltások költségeit csökkenteni kell. Hogyha van egy összehasonlító táblázat, és vannak honlapok, amelyek csak a költségeket hasonlítják össze, akkor elképzelhető, hogy a bankokat arra szorítjuk, hogy visszalépjenek bizonyos banki szolgáltatás szintre, és a körtét almára váltjuk le, de hát ez semmiképpen nem hasznos eljárás. Vannak olyan bankok, amelyek csak internet alapú tevékenységet végeznek, van, ahol csak egy internetes segélyvonal van, vagy hotline szolgáltatás. Vannak ezzel szemben olyan bankok, ahol mindig személyesen fogadják az ügyfeleket. Következésképpen az összehasonlító lépéseket úgy kell kialakítani, hogy eh, ne jelentsenek hátrányos megkülönböztetést olyan bankok eh, számára, amelyek szolgáltatások egész körét nyújtják a felhasználók számára. Itt van ugyanakkor a pénzügyi stabilitás kérdése is. Hogyha csak egyszerűen összehasonlítjuk a bankszámlákat függetlenül attól, hogy vajon a banknak nagy vagy kicsi a portfóliója, vagy az alaptőkéje, akkor itt egy olyan eljárást alkalmazunk, amelyben nem fogjuk észrevenni, hogy vannak olyan bankok, amelyek a lehető legkisebb alaptőkével próbálnak elevickélni a piacon. Ezzel szemben más bankok alaposan bebiztosítják magukat. Ez helytelen lenne. És a felhasználók, az ügyfelek számára is gondot jelenthet. Majd, hogyha például valaki 100 eurót akar betenni valahova, nos, annak alaposan meg kell ezt fontolnia, de nem élvezhet hátrányt másokkal szemben. Úgy gondolom, hogy itt az alapmércének nem csak a költségeknek kell lenniük, hanem a minőségnek is. Nagyon fontos elképzelés ez annak érdekében, hogy a határokon átnyúló aspektust és az egységes belső piac kialakításának fontosságát szem előtt tartsuk, de semmiképpen nem vezethetünk be kétséges mércéket ennek érdekében. Vannak még részletek, amelyeket át kell beszélnünk, de alapvetően úgy gondolom, hogy ennek működnie kell, és a lehető leggyorsabban kell fellépnünk, és a lehető leghatékonyabbnak Ugye úgy gondolom, hogy legalább egy dolgot fel kellene még venni arra a listára, ahol a kirakítandó jogalkotás lépések szerepelnek, ez pedig az egységes belső pénzügyi piac. Köszönjük szépen! Nos, már egy egész eh, lista gyűlt össze eh, azokról a kollégákról, akik eh, szeretnek hozzászólni ezekhez a kérdésekhez. Szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy fogja rövidre a hozzászólását, mert már kezdünk kifutni az időből. Kamel úrnak adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, hogy ilyen gyorsan összeállította ezt a tervezetet, és osztom azokat az aggodalmakat, legalábbis egy részüket, amelyeket az árnyék jelentéstevők fogalmaztak meg. Filipnek teljesen igaza van abban, hogy itt két különböző dologról beszélünk. Egyrészt a hozzáférhetőség. Számos embernek nincs hozzáférhetősége alapvető banki szolgáltatásokhoz. Azt hiszem, hogy ezzel senki Eh, ezzel kapcsolatosan senkinek nincsenek kétségei. A másik az egységes belső piac kérdése. Meg kell értenünk, be kell látnunk, hogy különféle tagországokban különféle szintű eh, bank eh, használati eljárások és habitusok vannak. Én a saját tapasztalataim alapján apám tapasztalatok alapján is azt mondhatom, hogy, egy, hogy vannak készpénzhasználó közösségek, vannak eh, kreditkártya vagy eh, bankhasználó közösséget, vannak olyan közösségek, ahol csak kisebb körökben, vagy akár egész eh, nemzeti szinten inkább a készpénzt preferálják az emberek. Ami a technológiát illeti, elképzelhető, hogy nincsen fizetőszámlánk, de mégis van hitelkártyánk, és a hitelkártyán keresztül hozzáférhetünk bizonyos kredit alapokhoz, anél, és vásárolhatunk az interneten, vásárolhatunk az üzletekben, anélkül, hogy lenne fizetési számlánk. Úgy gondolom, hogy ezt a vitát nem arról kell folytatni, hogy hogyan lehet még több technológiai elemet felhalmozni. A bank ágazat az talán az egyetlen áldozat, amelyik még nem változtatta meg a régi eljárásokat a technológiai áttörések eredményeképpen. Ugye a banki szolgáltatás összehozza hitelezőket, a szolgáltatókat és különféle alapokat halmoz fel alternatív technológiákat kell eh, kidolgozni annak érdekében, hogy ez a régi modell megváltozzon és tükrözze a technológiai előrelépéseket. A technológia segítségével eh, jobban lehet eh, alkalmazni az egyik féltől a másik félig terjedő peer-to-peer -peer hitelezést, elnézést kérek a szójátékért, de nagyon nagy aggodalommal tölt el, hogy talán arra késztetjük vagy kényszerítjük a bankokat, hogy olyan termékekkel álljanak elő, amikor amelyekre már megvannak a helyi megoldásaik. Tehát valóban mi szeretnénk felelősek lenni azért, hogy ugyanolyan szolgáltatásokkal álljanak elő a piacon, mint amilyeneket a és szövetkezetek már nyújtanak? Lehet, hogy erre felé akarunk elmozdulni, de mi, mint jogalkotók elhatároztuk, vagy el akarjuk határozni, hogy belekényszerítjük a bankokat ebbe a piaci szerepkörbe? Ezt gondosan meg kell fontolnunk. Azt hiszem, hogy az alternatív hitelezők szerepét meg kell hagynunk, és Krute úr eh, utalt már ezekre eh, a hitelező intézményekre, de azt hiszem, hogy nem szabad túl nagy szerepkört vagy hatalmat adnunk a bankoknak ahhoz, hogy kiszorítsák ezeket a piacról. Ami az egységes belső piacot illeti, vajon tényleg akarnak-e eh, bankszámlát váltani a felhasználók egyik országból a másikba vándorolva? Az én országunkban az emberek általában azt mondják, hogy azt szeretnék, hogy eh, amikor külföldre mennek, akkor legyen lehetőségük arra, hogy ott nyissanak egy bankszámlát, oda aztán sokkal könnyebben át tudják utalni a saját bankjukból a szükséges összegeket, eh, mintha eh, bankszámlát akarnának váltani. Tehát vannak a számlaváltásnál egyszerűbb megoldások is. Ami pedig az átláthatóságot illeti. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan két fontos dolgot kell szem előtt tartani. Az egyik a a félrevezető információ. And um, put off. And I'll give you an example. Az APR információ nagyon gyakran félrevezető lehet. Nemrégiben egy barátom kölcsönött egy barátjának 100 fontot, és azt mondta, hogy néhány hét múlva majd 110 kér vissza. Vajon az APR mit mondott volna erről a tranzakcióról? Hogyha százat adunk kölcsön, akkor valószínűleg számos bank 150-et kért volna vissza, de hogyha megnézzük a számokat, ha 100 helyett 110-et fizetünk vissza néhány éten belül. Nos, ezeken a területeken kell megnéznünk, hogy hogyan működik az átláthatóság. Egy hét egy hónap, egy év. Ezeket a kérdéseket sokkal jobban meg lehet érteni, és ilyen alapon sokkal jobban megteremthetünk egy összehasonlíthatósági alapot. Tehát a THM aspektust ilyen esetekben mindig alaposan figyelembe kell vetni a, azt is szem előtt kell tartanunk, meg kell eh, értenünk, hogy a bankban nem letétbe helyezzük a pénzünket, hanem kölcsönadjuk a banknak. Hogyha ezt megértik az emberek, eh, hogyha belátják, hogy a pénz, amit odaadnak a banknak, az eh, nem a bankban csücsül, hanem kölcsönadtuk a banknak és felhasználhatja, ez segíti majd a rendszer működését, ha ezt megértik az emberek. Therefore. It seems that is I'm giving now. Kampa úr nincs itt, akkor Balcel úrnak fogom megadni a szót, és megint kérek mindenkit, hogy röviden szóljon, mert nincs időnk. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, ugyanis rendkívül szorgalmas volt. Azt hiszem, hogy figyelembe vett minden létező fontos releváns pontot. Nincs semmi bajom ezzel a javaslattal általánosságban. Azt hiszem, hogy itt az Ekon bizottságban elégedettek lehetünk, hogy már eleve volt egy kiinduló pontunk a témával kapcsolatban, és bizonyos előfeltételekkel éltünk. A követelményekkel kapcsolatban pedig az előnyöket és a hátrányokat is meg kell tárgyalnunk, és megfelelően megvédenünk a javaslatokat, illetve az arányosság elvét figyelembe venni. Ami az alkalmazási köröket illeti, az az ajánlás, ami az alapszámlákhoz való hozzáférésre vonatkozik, egy kicsit problémásnak tűnik számomra. Ugyanis a fogyasztók függetlenül nemzetiségüktől, állampolgárságuktól, lakóhelyüktől ott nyithatnának számlát, ahol akarnak és nem kell megindokolni a bankkal szemben az érdekeltségünket. Azt hiszem, hogy ez a gyakorlat egy kisé veszélyes oly módon, hogy tulajdonképpen bármely kötődéstől megfosztjuk ezt a fajta kapcsolatot. Aztán pedig, ami az alapjövedelmhez vagy az X lakóhelyhez vonatkozik, vagy tartózkodási helyhez. Nos, az alapszámla nem fogja lehetővé tenni, hogy bizonyos információkat feltárjanak az adott személyről. Ami pedig az arányosság elvét illeti ezzel kapcsolatban, és volna egy megjegyzésem egyébként, én magam nagyon támogatom az arányosság elvét, nem lehet az összes fizetési számlát integrálni olyan szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeket az úgynevezett alapszámlákhoznak tulajdonítunk. Ha helyi bankokról beszélünk, helyi számlákról, olyan bankokra összpontosítunk, amelyek ott vannak, jelen vannak az adott helyszínen. Ami a kis bankokat illeti, ezeket nem szeretnénk plusz költségekkel megterhelni. Aztán vannak olyan alkalmazási körök, amelyek a bizottság javaslatában, illetve a Klute jelentéstervezetben is nagyon észszerűnek tűnnek. Átláthatóság, a banki díjakra vonatkozó átláthatóság, ezeket csak üdvözölni tudom. Nagy átláthatóság valósul meg már nagyon sok banki tarifa esetében ezeket a szabályokat, amelyeket egyes tagállamok sikeresen alkalmaznak, nem szabad az ablakon kihajítani. Hogyha egy alapszámlára gondolunk, amelyet bármely országban megnyithatunk, ez azért a felhasználó részéről egyfajta mobilitást feltételez. De úgy gondolom, hogy egyfajta hasznosságot azért határon átnyúló számlaváltások esetében megkönnyíthetünk. Meg kell vizsgálni azt is, hogy melyik költséget fizeti az ügyfél, melyik költséget fizeti a bank. Egyes részleteknél gyakorlati szempont is vannak. Elnök, köszönöm szépen, kérem, hogy két percben korlátozzák hozzászólásokat, Intveld asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, azt gondolom, hogy kitűnő munkát végzett, és nagyon jó vita alapot szolgáltatott egy kicsit cukinak tartom, hogy olyan eszközökről beszélünk, amelyek már több évszázada léteznek, és ahogyan kollégám épp rámutatott erre, a világ pedig nagyon gyorsan fejlődik, halad, és ezek az eszközök nagyon hamar okafogyottá válnak. Úgyhogy Philip Debaker az árnyék jelentéstevő felszólításához csatlakoznék, hogy a hagyományokhoz ragaszkodjunk, de vannak olyan helyzetek, amikor ezeket a hagyományokat el kell felejtenünk, ugyanis elérkeztünk abba az időbe, hogy már nincs nálunk készpénz, nincs nálunk apró pénz, hanem tulajdonképpen csak egyfajta virtuális pénzt hordunk magunknál. Ne felejtsük el, illetve az, hogy úgy teszünk, mintha a piacok még mindig nemzetiek lennének, szerintem eléggé naív dolog. Az elektronikus kereskedelmet, a határon átnyúló kereskedelmet akarjuk támasztani, a transatlanti kereskedelmi megállapodás is has, hamarosan megszületik. Hát egyre sürgetőbbé válik az egységes belső piac, nem 28 különböző piac, hanem egy belső piac. Igen, és biztosítani kell az emberek számára, hogy számlát váltsanak, hogy ezt határon átívelő módon tegyék meg, és megőrizzék a számlaszámokat. Ez egyébként nemzeti szinten egyes helyzetekben már megvalósul. Hát ha a távközlési szolgáltatások területén ezt meg lehet tenni, mert szolgáltatót váltunk és megtartjuk a telefonszámunkat, hát miért ne lehetne ezt megtenni a bankszámlákkal is? Szerintem ezt meg lehet oldani. Hogyha sikerült már feltalálnunk a virtuális pénzt, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy ezt is valahogy meg fogjuk oldani, hát biztos nem olyan nehéz. Nyilván a bankok vonakodnak, vagy azt mondják, hogy nem érdekli őket ez a téma. De ezért mégis nagyon fontos, hogyha egy valódi belső piacot akarunk a kiskereskedelmi, illetve a lakossági bankolás számára, akkor azt fel kell lendíteni. ne legyünk vonakodóak, és ne hagyjuk azt sem, hogy az események letepernek minket, hanem igenis egy ambiciózus jelentésre van szükség, ez egy nagy előrelépés, a számlaváltás maradjon benne, a határon átnyúló számlaváltás, illetve a számlaszámok megőrzése, Bozé úr parancsoljon. Merci, Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Úgy gondolom, hogy két eleme van, két aspektus ennek a tervnek, az egyik a befogadás, egyébként erre már mások is rámutattak, és ezzel kapcsolatban a legtöbb javaslathoz a ebből fölé, mögé fel tudok sorakozni. Másodszorban a modernizációról is szó van a banki világban. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a banki szektor az egy iparág, és nem egy olyan gazdaságban vagyunk, amelyet mi tudunk irányítani, mi tudunk követelni tőlük bizonyos dolgokat, hanem a termelők idézőjelben irányítják a fejlődést. Ezért azt mondom, hogy legyünk óvatosak. Hiszen, hogyha hiszen vannak a nagyon gyors és technikai jellegű változások, és hogyha ezekben mi beavatkozunk jogszabályokkal, akkor zavart okozhatunk ebben a nagyon fontos ágazatban. A biztonság, a környezetvédelem normái nagyon fontosak, és tudom, hogy itt be kell avatkoznunk. És tisztában vagyok azzal, hogy ez határokon átnyúló terület, de szerintem a határokon átnyúló bankszámla hordozás nem egy alapvető fontosságú probléma de lehet, hogy inkább több gazdasági problémát okoznánk azzal, hogyha itt nagyon erőltetjük a saját ötleteinket, és ráadásul minél inkább internetes kell bank, annál több munkahelyet elveszítünk. Köszönöm, most pedig Gulár asszony következik. Köszönöm, elnök úr, először is köszönöm a bizottságnak a munkáját, úgy gondolom, hogy ez jó, még akkor is, hogyha osztom Werner Lange öm, nyári szünettel kapcsolatos aggájait. Nagyon fontos azonban ez a szöveg, amit az emírrel, más jogszabályokkal piacon elvégeztünk, az nagyon fontos az európaiak számára is. Ezért oda kell figyelnünk erre a témára is. A belső piacra kapcsolatban nagyon ritkán értünk egyet, de már évtizedek óta működik a pénzügyi, terület, pénzügyi szolgáltatások területen is próbáljuk ezt egyre inkább egységesé tenni. Nem akarunk túlzott dolgokat elérni, de az árak és a tarifák összehasonlíthatóságában nem fognak belehalni a bankárok, szerintem. Ez nem fog tehát nagyon komoly problémát okozni, viszont a fogyasztók számára fontos lenne. Filipnek, ennyi jelentéstevőnknek elmondom, hogy ambiciózusnak kell lennünk. Igen, mert jelen pillanatban nincs olyan nagyon sok ember, akiknek határokon átnyúló ö, számlái lennének, vagy ilyet szeretnének. De amikor az emberek több országban élnek, vagy családtagjai különböző országokban élnek, akkor e, e, ez húsz éve rendkívülinek számított. Most már nem. Ezért nagyon fontos, hogy a legszegényebbeknek legyen megoldás, illetve azok számára is legyen megoldás, akik a határokon átnyúló módon élnek. Nekem egyébként tetszik a bizottság megközelítése, mert de mert pont, pontosan azáltal, hogy ezt a két célt tízzük ki magunk elé, elkerüljük azt, hogy stigmát, megbélyegezzük a legszegényebbeket, a legsérülékenyebbeket. Az emberek egész egyszerűen szeretnének bizonyos alapszolgáltatásokhoz egyenlő módon hozzáférni. És minél inkább egyformán kezeljük az ügyfeleket és a fogyasztókat, annál jobb. Ha sikerül ilyen megoldást találnunk, például a banki szolgáltatások területén, hogy ezek legalább az alapszolgáltatások tekintetében egységesek legyenek, ez szerintem a minimális ambíción kell, hogy legyen mert a válságban a pénzügyi szolgáltatások töredezettsége az nem lehet egy semleges téma, muszáj ezzel valamint tennünk. Köszönöm, Jürgen, teljes bizalmunkat élvezed. Köszönöm szépen. Most pedig visszatérek Klute úrhoz. Kérem, legyen rövid. Nem, még Lange úr is akarsz szót kérni. Äh, Köszönöm szépen. Szeretnék Sophie Intveld hozzászólására reagálni. Azt mondja, hogy egységes belső piacra van szükségünk. Hát tudom, tudom, Sophie, persze, hát igazad van, de ne felejtsük el, hogy az emberek az alapszámlától függnének, és azt hiszem, hogy itt az átruházhatóság, a hordozhatóság lenne a lényeg az egységes belső piac szempontjából, nem pedig az, hogy korlátlan hozzáférést biztosítsunk az alapszámlához, amely független lenne a lakóhelytől, illetve minden más kötődéstől. Úgyhogy azért ne felejtsük el, ma semmit nem, senkit nem zárunk ki ebből. Elnök, kérem röviden. Igen, köszönöm. Nos, először is köszönöm mindenkinek, mondja Klóte úr, köszönöm a hozzászólásokat. Általánosságban azt elmondhatjuk, hogy vannak különbségek, minden esetre azért egy közös kiinduló pontot megállapíthatunk, és a pragmatikus megközelítés fog itt is vezérelni minket. Langen kolléga azt mondja, hogy körültekintőbben kell megbeszélnünk egy dolgot. Az egyik az, hogy az teljes EU-nak biztosítsuk az alapszámlához való hozzáférést. De ha ezt csak a tagállamok hatáskörébe utaljuk, Nos, ezzel kapcsolatban vannak kételjeim. Ha bankok kölcsönösen elismernék, hogy egy X számlát egy adott országban mindenki más elismer, de azt hiszem, hogy Nagy-Britanniában például, hogyha valaki ott él és dolgozik, vagy tanul, akkor arra kötelezik, hogy brit számlát nyissanak. Mondjuk egy német diák elutazik az Egyesült Királyságba, hiába van német számlája, köteles nyitni brit számlát. De egyébként várjuk meg a módosító indítványokat, szerintem akkor már konkrét vitákat folytathatunk, és kompromisszumra juthatunk. Bernát konkrét időpontokra kérdezett át rá, és hát nyilván még az év vége előtt, illetve a ciklus vége előtt szeretnénk befejezni ezt a témát, ezért szeretnénk nagyon komolyan eljárni. Nyilván most jön a nyári szünet, elhalaszthatjuk a módosítások határidejét egy héttel, hogyha gondolod. Jó az így? Elnök úr, elnök úr, ami az ütemtervet illeti, a módosítások határidejének kitolására vonatkozó kérését figyelembe vesszük, és ezt e-mailben fogjuk visszaigazítani igazolni. Kérem, nagyon röviden, mert van egy másik jelentésünk is. Rendben. Mikrofon nélküli hozzászólás. Mr. Klute? Ja, és... Klute úr? Igen, igen, igen, most már mindjárt befejezem. Tulajdonképpen csak ennyit szerettem volna mondani. Jó, mondja az elnök, akkor az utolsó jelentés következik a ma délelőtti ülésre. Ferreira asszony jelentése a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2013. év prioritásainak végrehajtása. Ferreira asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul fogok beszélni, hogy felgyorsítsam. Ez a második jelentés a 2013-as szemeszter ciklusra vonatkozóan, és ez az Európai Parlament hozzájárulását tartalmazza, amivel hozzá tudunk járulni a következő szemeszter gyakorlatához, és megfogalmaz olyan tanulságokat, amelyeket az jelenlegi év tapasztalataiból országspecifikus ajánlások formájában le tudunk vonni. Úgy gondolom, hogy a kollégák elolvasták a jelentés tervezetet, és csak a legfontosabb gondolatokra szeretnék koncentrálni. Úgy gondolom, hogy az ajánlások, amelyeket most már benyújtott a bizottság, egyfajta helyes irányba tett előrelépésnek tekinthetők, de még mindig nagyon kis előrelépésről van szó. A legfőbb tanulság, amit levonhatunk, megfogalmazható néhány nagyon egyszerű üzenetben. Úgy gondolom, hogy a fiskális konszolidáción túl kell lépni, ezen ennél többet is tehetünk, bár ez természetesen döntő fontosságú, de már kellő tapasztalatra tettünk szert ahhoz, hogy megérthessük, hogy legalábbis egy minimális növekedés nélkül nem érhetjük el a fenntartható fiskális konszolidációt, és éppen ezért hogyha éppen ezért, hogyha továbbra is a trojka ajánlásait és limitjeit fogadjuk el, mint ahogy azt az előző pénzügyminiszter ránk hagyta, akkor világosá válik, hogy a bevezetett megszorításokkal együtt nem volt lehetséges elérni azokat a célkitűzéseket, amelyeket megfogalmazta korábban, ez volt a pénzügyminiszter lemondásának az egyik oka. Tehát valódi növekedést kell elérnünk. A növekedés a feltétele az újbóli egyensúlyteremtésnek, hogy a nemzeti költségvetéseket összhangba hozzuk európai szinten, és az Európai Parlamentnek meg kell fogalmazni azt az üzenetet, hogy valódi gyakorlat és hatékony növekedésre irányuló lépéseket kell fogadatosítanunk. Ez a fő üzenet, de még mindig nem jutott el a megfelelő helyekre. Nem születtek még meg a kezdeményezések. Melyek tehát azok az okok, és melyek azok a meghajtó erők, amelyek elindíthatják ezt a fejlődést? A többlettel jellemzett országok hogyan tudnak itt vezető szerepet játszani, hogyan növelhetik a termelékenységüket, hogyan növelhetik a belső kiadásukat annak érdekében, hogy növeljék a belső piac működőképességét erre szimmetrikus módon hogyan lehetséges a hiányjal jellemzett országokban csökkenteni a belső piaci igényüket. Ez is nagyon fontos, hogy eltávolodjunk az egyoldalú fiskális megközelítésektől, ugyanis az országspecifikus ajánlások területén nagyon fontosak a speciálisan megfogalmazott javaslatok, ajánlatok, ajánlások, hiszen mindegyik tagországban kicsit más gazdasági modell működik. Nagyon fontos ugyanakkor megerősítenünk a különféle EU-n belüli és az eurón belüli gazdasági térségek közötti különbséget áthidaló kohéziót. Vannak olyan tagországok, amelyek az eurón övezeten belül működve nem férnek hozzá olyan mechanizmusokhoz, amelyeken keresztül az, ország között, az országok közötti gazdasági tevékenységeket fellendíthetnék. Természetesen, hogyha mindenhol csak megszorító intézkedéseket vezetünk be, akkor az export által vezérelt országok erre nem tudnak kellő választ adni. A figyelmeztető mechanizmusról született eh, jelentés alapján is azt mondhatjuk, hogy aszimmetrikus eh, hatások alakultak ki a különféle gazdaságokban, és eh, az eurozónán belül ugyanakkor egy homogén, a horizontális szerkezet is kialakult. Meg kell kérnünk a bizottságot, hogy egy nagyon lelkismeretes felmérést végezzen végezen arról, hogy eh, milyen jelentések születtek az eddigi növekedésekről, ugyanis eh, van már tapasztalatunk eh, arról, hogy az ilyesfajta előrejelzéseket újból és újból újra kellett eh, fogalmazni, és meglehetősen eh, nagy izgatottságot, vagy eh, esetleg hamis elvárásokat alakítottnak ki ezek az előrejelzések bizonyos országokban, vagy bizonyos üzleti körökben. Tehát valódi elvárásokat kell megfogalmaznunk, és meg kell néznünk, hogy vajon mindez járhat-e azokkal az eredményekkel, amelyeket szeretnénk elérni be kell fektetnünk az oktatásba, az egészségügybe, növelnünk kell a termékenységet, nem szabad megfeledkeznünk a 2020-as európai célkitűzésekről, és bizonyos területeken nem született még növekedés hogyha továbbra is nagy nemzetközi gazdasági szereplőként szeretnénk fellépni nemzetközi szinten, akkor nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy növekedést kell elérni, és azokra az elemekre kell koncentrálnunk, amelyek hosszú távon növekedéssel járhatnak együtt. Növeken, növelnünk kell a foglalkoztatottságot, ami az egyik alapja a belső növekedésnek. Nem hoztó, nem hajtottunk még végre bizonyos tevékenységeket ezen a területen a az Európai Beruházási Bank szerepét ugyanígy növelni kell itt, és a, mikor a tagországok végrehajtják a strukturális reformokat, ezzel kapcsolatosan várjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyekre korábban is utalt a bizottság, így például a konvergencia és versenyképessége eszközökre és arra is felszólítjuk a bizottságot, hogy adjon egy értékelést tekintettel a gazdaság globalizációjára, hogy mit kívánnak tenni eh, a külkereskedelmi politika és az ágazati politika területén. Eh, nem a protekcionizmusra gondolok, hanem a reciprocitásra és az ide vonatkozó eh, minimális elvárások, standardok bevezetésére, amelyek a feltételét képezik a minimális növekedésnek. A társadalmi és környezetvédelmi kérdéseket is szem előtt kell tartani, arra is kértük a bizottságot, hogy a szociális Eh, társadalmi hatásáról készítsen a reformoknak egy eh, hatástanulmányt, és arra is kérjük a bizottságot, hogy eh, a társadalmi a szociális piléren keresztül világítsa át, hogy a korábban megszületett jelentés tükrében hogyan lehetséges megszüntetni azoknak az automatikus stabilizátor elemeknek a leblokkoltságát, eh, amelyek jelenleg gondot okoznak, és eh, ide vonatkozóan egy eredménytáblát is eh, működtetni kell. Üdvözöljük azt az előrelépést, hogy időközben létrejött az a csoport, amelyre korábban ígéretet tettünk a kettős csomaggal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy felmérjük, elemezzük azokat a modalitásokat, amelyeken keresztül közösen lehetne, lehetne irányítani a tagországok adósságát, ugyanis jelenleg már olyan nagy a nemzeti adósság különféle tagországokban, hogy rövid távon ez szinte már eh, lehetetlen eh, menedzselni, és eh, ettől az euró által vezérelt eladósodtságtól meg kellene szabadulni. A reálgazdaság és a kkv tekintetében rendkívül fontos lépésekre van szükség. Ide az egységes európai hatóság gondot és az egységes európai alap létrehozása is szükséges a letéti garanciával kapcsolatos kereteljárás befagyasztásával kapcsolatos jogalkotási folyamatra is utalunk, és a szanálási és helyreállítási kereteljárásra kapcsolatos irányelvre is. Ami az egységes belső piacot illeti, szeretnénk lépéseket kialakítani az adó elkerüléssel kapcsolatosan, annak, érde, annak függvényében, hogy itt milyen döntés születik, és szeretnénk elérni, hogy a, demokra, a trojkák demokratikus elszámoltathatósága területén is erőle lépésre tegyünk szert. Korábban rámutattunk, hogy rendkívül fontos az erózóna stabilizálásának szempontjából ez, de egyre inkább egy kormányközi keret felé mozdul el ez az ügy. Úgy gondolom tehát, hogy ezek azok az üzenetek, amelyeket ide mindenképpen be kell foglalnunk. Ezek olyan kérdések, amelyeket a parlament már régóta hangsúlyoz, újból és újból kértük ezeknek a végrehajtását, de talán elékezett most az az időpont, amikor igazából nagyobb erővel azt arra tehetjük ezt a tervezetet meggyőződésem, hogy azáltal, hogy széles körű javaslatot próbálunk asztalra tenni, így talán egy közös, erős álláspontot alakítottunk ki a parlamenten belül ezekben a nehéz években, amikor az eurozóna számos problémával küzdik. To... Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstebből következnek. Először Gozesz úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Ferrer asszonynak is, hogy ezt a második jelentést az európai szemeszter kidolgozta. Amikor felmérjük már hónapok óta a szemesztereket, az elmúlt szemesztereket, mindig ugyanaz arra a következtetésre juttunk, a növekedést próbáljuk elérni, a az államháztartást próbáljuk stabil lábra helyezni, és igazából még mindig óriási kihívások állnak előttünk. Mi az, ami megoldás jelenthetne a problémákra? Először is. Hazudunk az állampolgároknak, amikor rendszeresen azt mondjuk nekik, hogy már minden jobb lesz, és a válság már mögöttünk van. Nézzünk csak azokra az országokra, például Portugáliára, ahol óriási erőfeszítéseket tesznek továbbra is. Drági úr is Portugáliába ö, utazott. Drági úrnak is tettem fel kérdést Portugáliába kapcsolatban, és nem kaptam választ. Felelősségünk van abban, hogy mi történik, és abban, hogy mivel hitegetjük az állampolgárokat. Az, arra a, persze képesek vagyunk, hogy gyűjtsük, gyűjtsük a problémákat, és utána blokkoljuk a megoldást a tanácsban, de 2013-ban járunk. Nem sokára itt van 2014. És hol vannak a megvalósított céljaink? Amikor bizonyos országok kor, gazdasági kormányzásról beszélnek, ugyanazok az európai szinten hozott döntéseket megkérdőjelezik, már azután, hogy a tanácsban elfogadták őket. Ez a koherencia problematikája a strukturális alapokat mindenki akarja. Mindenki azt mondja, hogy strukturális reformokat fog végrehajtani. De amikor a reformokra kerülne a sor, akkor nem bírnak szembenézni a tagállam vagy az állampolgárokkal, és nem történik a tagállamokban semmi. Ma egyszerű a helyzet. Olyan, mint egy, mint egy család, aki többet költ, mint amit keres. Most meg kell találnunk azokat az eszközöket, amelyekkel visszatérünk a stabilitás talajára. Ezért kell odafigyelni arra, hogy mennyit költünk, a, mennyit költ a közféra, mennyire vagyunk hatékonyak, és ráadásul a növekedést serkentő dolgokra is oda kell figyelnünk, mégpedig a cégekre, és olyan keretet kell létrehoznunk számukra, hogy bizalommal tudjanak fejlődni. De hogyan tudjuk? Hogyan tudunk megbízni egy olyan rendszerben, amely hat hónaponként megváltozik, és folyamatosan változásban van, hogyha valakit egy cég akkor szeretné tudni azt, hogy hogy fog kinézni a helyzet az elkövetkezendő hónapokban, években. Ma nem az ötletek hiányoznak, hanem a cselekvés. A növekedés útjára nem fogunk cselekvés nélkül visszalépni. Persze, a leggazdagabbak akkor most től költsenek még többet, de ez nem fogja megoldani mindenkinek a problémáját. És az, hogyha támogatást adunk a, a családoknak az iskola kezdés előtt, akkor azt látjuk, hogy a nagy áruházakban a lapos tévék vásárlása megugrik. És ezeket a lapos tévéket Európában gyártják? Hát a nagy részüket nem. Tehát ezzel nem a nyugati vagy az európai gazdaságot fogjuk újra fellendíteni. Úgyhogy azok, akik úgy csinálnak, mint hogyha irányítanák a dolgokat, azok a reális és valós megoldásokat kell, hogy végre találjanak, amikkel leginkább, legalább szerényen hozzájárulunk a gazdaság fejlődéséhez, az, a, az államháztartás biztonságához és a társadalom biztonságához. Nagyon szociálisak mondják, de úgy, hogy ne legyenek ennek rendszer szintű kockázatai. Most akkor a bal és a jobb oldal egymásnak dobálja a labdát, és egyik sem tud valós megoldást találni. Csak nagy műveletekbe kezdünk bele, nagy szerződéseket írunk alá, de mit érünk el ezzel? Semmit. Úgyhogy ez a szemeszter, remélem, hogy lesznek pozitív hatásai, és nagyra értékelem azt, hogy az Európai Bizottság már pontosabb elvárásokat fogalmaz meg a tagállamok felé. A, igen, de erre azt mondják, hogy jaj, jaj, jaj, de hát a tanács az, vagy a bizottság túl messzire megy. De nem a bizottság önmagában ad ilyen ajánlásokat, hanem ezeket maga a tanács is érvényesíti. És nem csak a közgazdák agyszüleményeiről van szó, és nem neki kell állandóan bocsánatot kérni azért, mert nem jól látták előre a jövőt. Nem minden az IMF-nek a hibája, hogy na már megint őt tévedtek, ó, számolgattak, de hát már megint elrontották. Nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy nem hajtottuk végre azt, amit elterveztünk. Tehát, hogyha valaki már nyolcszor jól számolt, akkor most hirtelen elkezd rosszul számolni, nem biztos, hogy ez az ő hibája. Na már most a konkrét dolgokat szeretnénk látni, és ennek nagyon örülnénk, de jelen pillanatban nem látom ennek nagyon az esélyét. Köszönöm szépen, Gozé úr. A szocialista frakció részéről senki nem jelentkezett. Ja, bocsánat, elnézést, hát a jelentéstevő is onnan való. Akkor az ALDE részéről senki? Nem? Jó, akkor most Lambert úrnak fogom megadni a szót, parancsoljam. Je parlerai bien français, tiens, aujourd'hui. Jean-Paul. Nem hiába jöttem vissza, hanem Jean-Paul miattad. És ráadásul még egyet is értek veled abban, hogy egy új gazdasági dinamizmust útjára kell lépnünk valahogy, és ehhez több konkrét javaslatra van szükség, de bizonyára te is egyet fog, fogsz érteni velem, hogyha a legkisebbeket megfojtjuk, akkor ez nem a legjobb ö, eszköze ennek. És amikor a megfojtásról beszélek, akkor a legkisebb cégekre és a legsérülékenyebb fogyasztókra gondolok. De hogyha lehetek konkrétabb, akkor hogyha a gazdasági dinamizmust újra akarjuk indítani, akkor nagyon mély fiskális reformra van szükség, közös fellépésre európai szinten, mert hogyha a az adóügyi verseny talaján maradunk, akkor abban csak veszíteni fogunk, hogyha azt akarjuk, hogy progresszív legyen az adóztatás a, az állampolgárok és a cégek számára is, akkor az azt jelenti, hogy előfeltétele ennek az, hogy harmonizáljuk a fiskális politikáinkat. Ezt csak így zárójelbe jegyeztem meg, és akkor most néhány konkrétum. Osztok pár dolgot a jelentéstevő asszony véleményében, csak néhány elemet szeretnénk megerősíteni. A szemeszterrel kapcsolatban, és egyébként ez egy új dolog az Európai Unióban, tehát az, hogy szemeszterről szemeszterre a munka minősége javul, ez jó. Ez természetes is. Az első szemeszter az ECFIN főigazgatóságnak volt a feladata, tehát gyakorlatilag a bizottság bonyolította az egész, az rendben volt. De aztán a testvérek között is vannak egyenlőbbek, mint a többi, és a főigazgatóság között is vannak olyanok, amelyeknek nagyobb a súlya, mint a másikaknak. Például a foglalkoztatási vagy az energia főigazgatóság sem egyformán erős, de a lényeg az, hogy egy bizonyos harmonizáció megvalósult a metódusok között, és ami továbbra is jó, az, hogy vannak a bizottságon belül országunkra lebontott csapatok. Ezek eléggé különbözőképpen dolgoznak. Nem tudom igazából még egyszer, de hadd mondjak egy példát. Például a kutatás fejlesztés témájában az EU 2020-as 3%-os céltól még mindig nagyon messze vagyunk. Ez segítene ismét versenyképesíteni persze a gazdaságunkat, de mindig odajuk adunk ki, hogy ezt vannak, akik sokkal komolyabban veszik, vannak, akik bizonyos konkrét ország specifikus ajánlásokból sokkal inkább hangsúlyozzák annak a fontossága, de más bizottsági csoportok, akik más országért felelősek, azok nem tesznek akkor a hangsúlyt erre a témára. Tehát mire van szükség arra, hogy a metodika egyrészt szigorúbb legyen, másrészt egységesebb a különböző országok, illetve a különböző cselekvési területek között. Ez a folyamatot megerősíteni. Amúgy a jogalkotás tervezet, ami az ex-ante gazdaságpolitikai koordinációt irányozza elő, ez egy jó lehetőség lenne. De ez előtt közös, standard metodikát kell kialakítani. Nem tudom, hogy a bizottság részéről van-e itt valaki, minden esetre remélem, hogy igen, és remélem, hogy Olli Rén barátunknak elmondja azt majd, hogy legalább két ponton itt gyengeséget látok egy oldalról bejelentették azt, hogy a, vizsgálni fogják a közkiadások minőségét. Tehát az, hogy hogyan lehetne hatékonyabban elküldeni, elkölteni, a, hatékonyabban költeni a pénzeket. Mm, hogy lehetne a működésre fordított költségeket racionalizálni. Nem tudom, Moli Rénnek eh, mi a véleménye ezzel kapcsolatban, de szerintem itt nagyon eh, sokkal elmélyültebb elemzésre és munkára van szükség a, ezen a területen végzett elemzések tekintetében. A másik az Európai Gazdasági és Pénzügyi Unióra vonatkozik. Van a hatos csomag, ugye, ami a makrogazdasági egyensúly hiányokra vonatkozó eljárásban hangsúlyozza azt, hogy hogy súlyos, akár gazdasági egyensúly hiányok is létrejöhetnek, amelyek az Európai Unió és a Gazdaság és Monetáris Unió létét is veszélyeztethetik, ezért olyan társadalmi indikátorokra van szükség, amelyek hitelesek és mérhetőek, és lehetővé teszik azt, hogy pontosan nyomon kövessük azt, hogy mi történik a társadalomban a gazdasági dinamizmusok változásának nyomán. De hogyha a, azt találjuk, hogy a szegények száma vagy aránya az 28%, 26%, 25%, vagy a gazdaság, vagy a társadalmi kirekesztés küszöbét, ennyi, annyi, amannyi ember léptet, és egyszerűen nem tudunk pontos számokat találni, ez sem lesz túl nagy segítség a jövőre nézve. Na most, hogyha az etikai részét a dolognak elfelejtjük, és csak a gazdasági szempontokra figyelünk, akkor is a lakosság egynegyedével muszáj foglalkozni. Nem lehet elfelejteni az ő problémájukat. Ez nem egy szociális kérdés, hanem a termelékenységi kérdés is, hiszen az, hogy produktív legyen egy társadalom, ahhoz szüksége van arra, hogy egynegyed ne essen ki belőle. Még egy dolog. Hogyha a gazdaságunk ellenálló képességét meg akarjuk erősíteni, akkor a munka produktivitását is vizsgálni kell. Az, hogy mennyire hatékony a tőkebefektetés, és mennyire produktív egy-egy ember munkája. Nem fognak tőkebefektetést végrehajtani ott, amikor azt látjuk, hogy például az energia és az erőforrások ára nincs összhangban a hatékonyságukkal. egy olyan világban kell elboldogolniuk az embereknek, ahol folyamatosan csökkennek a bevételek, és Jean-Paul említette a nyugdíjreformok kérdését, amit senki nem mer felvállalni. A nyugdíjasoknak meg kell tanulniuk egy olyan vég, világban élni, ahol a pénz nem hullik az égből. És ugyanígy igaz ez nem csak a nyugdíjasokra, hanem a részvényesekre is. Tehát az, hogy 10-20 százalékos hozamot érjenek el egy piacgazdaságban, ez már nem reális, ez nem realitás. A gazdaság hatékonysága egyébként például Kína épp azért sokkal versenyképesebb, mint a miénk, mert ők más hozamot várnak a tőkebefektetésüktől. Egy fordított szelekciót alkalmaznak. Tehát teljesen más megközelítésük van, mint nekünk itt Európában. Ahhoz, hogy versenyképes piacgazdaságunk legyen, ahhoz mobilizálni kell elég eszközt ahhoz, hogy beruházunk, de de nem szabad, hogy ez az eszköz, ez a beruházott eszköz elvárja azt, hogy 20%-os hozam legyen évről évre. És amúgy megcsatlakozni tudok ahhoz, amit Eliza mondott a demokratikus ellenőrzésről, a trojkávról, és egyetértek azzal is, amit Jean Paul mondott. Egy csomó ember azt mondja, hogy igen, igen, nagyobb politikai integrációra, gazdasági integrációra van szükségünk, de hát ez így önmagában nem elég. Vagy az egyik, vagy a másik. Az egyetlen eszköz. Nem, egy feltétel, alapvető feltétel ahhoz, hogy az állampolgár Franciaországban, Belgiumban, máshol elfogadja a politikai-gazdasági döntéseket az, hogy ezek a döntések legitimek legyenek demokratikus szempontból, hogyha Brüsszelből jönnek, épp úgy, mint hogyha Párizsból jönnek. Ez nagyon fontos. Ezért én arra, hogy ma egy olyan szemeszterről beszélünk, amelynek nincs elég demokratikus ö, legitimitása, akkor most mondjuk azt, hogy dobjuk ki a szemesztert? Nem. Nem, hanem adjuk meg neki ugyanazt a demokratikus legitimitást, amit a tagállamokban látunk, és amit a tagállamokban elvárnak. Vannak olyanok tagá- emberek, akik azt gondolják, ami a, a tagállamban történik, az legitim, ami itt történik Brüsszelben, az nem legitim. Én ezt nem így látom. Demokratikus minőségre van szükség a tagállamokban épp úgy, mint itt, és minden döntésnek demokratikus legitimációt kell nyernie, akárhol is születik meg. Köszönöm szépen. Most pedig Epping úr kap szót. Kérem, hogy öt percben jó, rendben, erre fogok törekedni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom az elődöm ütem, időkeretét meghaladni, és megpróbálok egy kicsit lassabban beszélni. Szerintem a tolmácsoknak egy kicsit egyszerűbb lesz. Fereira, asszonyjal eddig még eh, soha nem tudtam megegyezni, és ugyanez vonatkozik erre a jelentésével kapcsolatban ugyanez a helyzet de köszönöm munkáját. Számos kérdéssel kapcsolatban nagyon nem tudok vele egyetérteni, ezért megpróbálok módosítókat beterjeszteni. Először is a jelentés felszólít arra, hogy a versenyképességi és konvergencia eszközt hamar hajtsuk végre, ez az EMU számára egyfajta fiskális lehetőséget biztosít arra, hogy az uniót átalakítsa egyfajta transfergazdasággá. Talán a jelentéstevőnek ez a célja. Azonban ezeket a, az ezzel kapcsolatos hibákat nem szabad lemásolni. A jelentéstevő azt követeli, hogy zárjuk le a tárgyalásokat a pénzügyi tranzakciós adóról. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tanács mit nyilatkozott a tranzakciós adóról, illetve a tranzakciós hatáskörökről, illetve adóhatáskörökről. Aztán pedig a szociális pillérek bevezetését említi, a bizottságnak fel kell tennie a kérdést arra vonatkozóan, hogy egyfajta szociális iskolai igazgatóság megfelelő eszköze lenne ennek. Aztán pedig hogyan lehet a belső keresletet fellendíteni úgy, hogy növeljük a fizetéseket nem lesz ennek az az eredménye, hogy a Németországot mondjuk büntetjük azért, mert túlságosan versenyképes. Ferejrászon jelentésében a virág a feje tetejére áll. Köszönöm. Kikó úrnak adom meg a szót, öt percben mondja az elnök. Nagyon rövid megjegyzésem lenne, néhány rövid megjegyzésem, és németül fogom tenni ezt, főként Jean-Paul kedvéért. A zöldeknél Jean-Paul Gozes az, aki meghatározza, hogy milyen nyelven beszélünk. Ami igazán bosszant minket az európai szemeszterrel kapcsolatban, az az, hogy két dolog között különbséget kell tenni. Óriási véleménykülönbségek vannak arra vonatkozóan, hogy a gazdasági kormányzásban mit szeretnénk megvalósítani. Vannak olyanok, akik nagyon kemény vonalas adóversenyt szeretnének, elutasítják a szociális piacgazdaságot. És aztán van egy kicsit kedvesebb, megengedőbb hozzáállás, ugyanakkor viszont a konzervatívoknál, a liberálisoknál különböző véleményeket láthatunk, a szocialisták támogatják a növekedést, és kiegyensúlyozást szeretnének, ezzel együtt érzünk, azonban valószínűleg nem értünk egyet abban, hogy milyen jellegű legyen ez a növekedés. A bizottság ajánlásai azonban sajnálatos módon egyoldalúak. Az EU 2020-as stratégia környezeti, szociális és gazdasági célkitűzéseket. Munkatársaink elvégezték a szükséges számításokat, és arra jutottak, hogy két megújuló energiaforrással rendelkező szuperhatalom van Málta és Észtország, amely ajánlásokat kapott ezen a területen, más országok nem. Aztán ugyanez vonatkozik a szegénység eltörlésére és munkanélküliségre vonatkozó ajánlásokkal kapcsolatban. oldalú inkoherens, és a nagy országok nem kapnak semmiféle ajánlást, hanem egyszerűen attól függ, hogy éppen mit rengelizett az, aki az egyes országokkal foglalkozik. És hogy milyen hangulatban van az nap. Úgyhogy alapvetően helytelennek találjuk az egészet, és a bizottságnak meg kell értenie, hogy ugyanazt a mércét kell használni minden országnál. Az EU-nak vannak célkitűzései, a tagállamok tesznek dolgokat. A tagállamok az EU-s irányelveknek megfelelően cselekednek? Ezt kell vizsgálnia a bizottságnak. Most nem az alapján kell eljárni, hogy egyes kulcszereplőkkel szemben elen- megengedőbbek vagyunk, vagy egyes országokkal szemben megengedőek vagyunk. Ezen kívül más is zavar engem. Ha már meghoztak egy döntést, akkor hajtsák azt végre, még akkor is, hogyha nem értenek egyet egy ajánlással. A bizottságnak igenis közé kell tennie azt, hogy milyen ajánlásokat hajtottak végre, vagy sem. Csupán a 140 ajánlásból csupán 17-nél történt előrelépés, hát ez még a 15%-ot sem éri el. Az összes többinél pedig az előrehaladási jelentésekben itt vagy ott apró lépések történtek, de el van kenve az egész, egy semmiféle táblázat nincs arra vonatkozóan, hogy melyik ország teljesít jól hogy mennyi ajánlást kapott egy adott ország, és mit tette azzal kapcsolatban, hogy a bizottság maga rejtőzködik el a saját átláthatósági kötelezettségei elől és a tanács meg hogyan fogja ezeket a döntéseket nyomon követni? Úgyhogy eléggé világos, hogy félnek az emberek az Európai Bizottságnál, nem merik megmutatni a tanácsnak, hogy a tagállamok nem teljesítenek. A pártpolitikától függetlenül a gazdasági kormányzást működőképessé kell tenni. Elnök úr, köszönöm szépen, de a bizottságnak is adjunk szót. Köszönöm, hogy nekem megadta a szót, de a bizottságot is hallgassuk meg. Hát a bizottság miért hagyja figyelmen kívül, hogy a parlament mit mondott a legutóbb? Oké. Okay. Um... Nos, rendben, folytatja az elnök. Úgy tűnik, hogy más képviselő nem szeretne szót kérni. Ami a bizottságot illeti, kérdezem, hogy tőlük ki szeretne reagálni. Oké. Okay. Uh... Igen. Kérem szépen, hogy igyekeznek rövid lenni. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Ami a végrehajtás kérdését illeti az országspecifikus ajánlásokkal kapcsolatosan, szeretném a figyelmet felhívni arra a felmérésre, amit a bizottság végzett el, és amelyben e, igenis osztjuk azokat az aggodalmakat, amelyek a különféle területeken mutatkozó hiányokra irányulnak. Bizonyos területeken e, megnyerő előrehaladás volt, más területeken, ahogy erre Gigó úr is felhívta a figyelmet, meglehetősen elkeserítőek, kiábrándítóak a tapasztalatok, de úgy gondoljuk, hogy a végrehajtás felmérése, tanulmányzása, ami pusztán egyfajta összehasonlításból áll, mégpedig a nagymértékű sikeres végrehajtásokra koncentrálva, ahelyett, hogy a teljes ajánlások meg, meg valósítását vizsgálná, ez talán becsüli ezeknek a kérdéseknek a fontosságát. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy minden eh, tagország minden területen igenis kellő irányba tett eh, lépéseket az eh, ajánlások és a politikai tanácsok tekintetében, és ezekre támaszkodva és igyekeznek hatékonyak lenni. Meggyőződésünk, hogy ennek a szemeszternek a hatása alapjában véve pozitív volt, még a teljes ajánlások végrehajtásának tükrében is. Tessék, kérem, igyekezzünk rövidre fogni. Köszönöm, elnök úr. Sajnos azt kell mondanom, hogy nem elégít ki igazából a válaszuk. Legyünk specifikusabbak, hogyha megnézzük az ország jelentéseket, amelyeket közreadtak. Bizonyos ország jelentésekben azt állítják, hogy nagy mértékben végrehajtották az ajánlásokat. Máshol azt mondják, hogy folyamatban van a végrehajtás. Megint más jelentésekben azt állítják, hogy részben született végrehajtás. Nos, mindegyik országjelentésben különféle szavakat alkalmaznak, különféle terminusokon keresztül fejezik ki azt, hogy milyen mértékben hajtották végre a tagországok az ajánlásokat. Éppen ezért nem lehetséges objektív, konzisztens módon összevetni azt, hogy hogy állnak ezek a tagországok, mert más és más a módszertan eh, a felmérés az átvilágítása és nincs egy olyan összefoglaló táblázat, ahol láthatnánk az összes eh, országjelentést, még egy olyan táblázat sincs, amelyik eh, összevetné az elmúlt év ajánlásait a jelenlegi idei év ajánlásaival. Milyen alapon tudunk így információt nyújtani az polgároknak, hiszen a nyilvánosság számára is információval kell szolgálnunk, hogyha nincsenek ilyen összehasonlító táblázatok, amelyek segítségével összevethetnénk azt, hogy eh, mi volt tavaly és mit értünk el ebben az évben, és hogyha nincs egy ilyen könnyen használható táblaszt, akkor önök nem jól végzik a munkájukat, és ezt szeretném nagyon határozottan kijelenteni. Köszönöm, folytatja az elnök Ferrer eh, asszonynak, szeretném visszaadni a szót, 10 perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen. Szerintem nem lesz szükségem erre a 10 percre hanem megpróbálok egy kicsit reagálni a különböző hozzászólásokra, amelyeket meghallgattam a vita során. Először is szerettem volna köszönetet mondani a kollégáknak a javaslatokért, és főként megköszönném azokat a javító szándékú intézkedéseket, amelyeket a jelentéssel kapcsolatban tesznek. Ami Gozesz úr hozzászólását illeti, teljes mértékben egyetértek az általa javasoltakkal, ugyanis végezetül ezek olyan mondatok, amelyeket a parlament újra és újra felvet, azt kérjük, hogy ezt tegyék, vagy azt tegyék, de úgy tűnik, hogy a világ ugyanúgy halad tovább, ahogy korábban semmi nem változik. Remélem, hogy most már sikerül elérni széles körű egyetértés ezekkel az ajánlásokkal kapcsolatban, és most már a cselekvés mezejére kell lépni. Nagyon fontos, hogy a dolgok konkrétabbá váljanak, ugyanis jelen pillanatban a helyzet gyakorlatilag elkeserítő. A polgárok nagyon sok országban egészen elkeserítő helyzetben vannak, és senki nem érti pontosan, hogy most az Európai Unió hajóját kikormányozza ezért tegnap én Mario Drágitól megkérdeztem, hogy hogyan értelmezi a Portugáliában megvalósult, kialakult helyzetet. Nem azért, mert Portugália annyira különleges, hanem azért, mert a trojka ajánlásait szó szerint betartotta, ugyanakkor viszont, amikor nincsen eredmény, akkor a miniszter lemond, óriási káosz alakul ki, és a trojka részéről senki nem értékeli azokat az ajánlásokat, amelyeket az országgal kapcsolatban megfogalmaztak. Meg kell nézni, hogy miért nem volt jó, amit javasoltak ugyanis itt az európai vezetőkbe vetett bizalom forog kockán. Szerintem ezt mindenképpen elemezni kell, meg kell vizsgálni azt is, amit Gigoltúr mondott, ugyanis ő azt kéri, hogy elemezzék az előző ajánlások végrehajtását, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Sőt, azt is szeretném kérni, hogy értékeljék, hogy ezeket az ajánlásokat milyen mértékben valósították meg. Ehhez azonban egy másik elemzésre is szükség van, annak elemzésére, hogy milyen minőségűek ezek az ajánlások. Miért van az, hogy egy ország, amely szó szerint ezeket az ajánlásokat betartja, rosszabbul jár, mintha nem tartotta volna be őket. Úgyhogy most már elérkezik érkezett az az idő véleményem szerint, hogy egy kicsit stabilizáljuk a dolgokat, nézzünk hátra egy kicsit, nézzünk vissza az időben, nézzük meg, hogy hol tévedtünk, és egy kicsit hosszabb távra gondolkozzunk. Ami az egyéb megjegyzéseket illeti, nem lepett meg, hogy Epping úr csak problémákat említett, és ezekkel én magam is tisztában vagyok nyilván, úgyhogy a szociális pillérrel kapcsolatban, az egyéb elemekkel kapcsolatban, hogy a fizetéseket a termelékenységgel hozok párhozamban, Ezzel kapcsolatban a következőket tudom mondani. Amikor növekedés van, azt hiszem, hogy érthető, hogyha termelékenységhez akarjuk igazítani a fizetéseket, de ha ez fordítva van, akkor nem. A tanács is azt javasolta, hogy különböző irányvonalakat alkalmazzanak a szociális pillérrel kapcsolatban. A bizottság is hasonló véleményem volt, és úgy érzem, hogy a javaslata, a szempontja érthető, de nem jelent többséget itt az Európai Parlamentben. Ami pedig Filip javaslatait, Filip Lambert javaslatait illeti, nagy mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és azt remélem, hogy elképzeléseinek egy részét részével kapcsolatban a konszenzus sikerül majd kibővíteni, kiterjeszteni. Ugyanis azt hiszem, hogy a parlamentben a jelentéssel kapcsolatos általános irányvonalat már sikerült kialakítani, várom egyelőre a módosító indítványokat, és azt kértem önöktől, ahogyan Gozesz úr is mondta, hogy a szavakról térjünk át a tettekre, állapítsunk meg egy konkrét agendát, és azt hiszem, hogy a parlament által gyakorolt nyomáson túl, illetve annak segítségével ki tudjuk segíteni az állampolgárokat a kétségbejtő helyzetükből. Köszönöm szépen. Nos, rendben van. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Ferejre asszony. Sajnálatos módon, mivel nagyon sürgős ez a jelentés, a módosítók határideje július 17-e. Nagyon köszönöm, az ülést berekeztem. Délután három órakor folytatjuk.